Hölgyeim és uraim, kezdjük el a munkát. 15 óra 10 van, négy politikai csoport és frakció képviselője van itt. Engedjék meg, hogy megkezdjük az ülést. Első pontunk magának a napirendnek az elfogadása a legutolsó verziót valamennyiüknek elküldtük. amelyben nincs ellenvetésük, akkor az napi napirend elfogadottnak minősül. A következő változtatások lesznek a 9-es pont Üzbegisztán témája. Ez átkerül holnap délutánra, és a 14-es, 14. Eh, cikk eh, a lőfegyver protokollal kapcsolatos szavazást elhalasztjuk egészen augusztusig. Tehát ma ezt az ügyiratot nem kezeljük, ehelyett azonban azt javaslom, hogy szavazzunk a kivételes kereskedelmi intézkedések olyan országok és területek vonatkozásában, ahol részt vesznek a stabilizációs folyamatokban. E, ennek a témának én vagyok az előadója, és a tárgyalásokat sikeresen lezártuk két nappal ezelőtt, úgyhogy remélem ezzel véglegesíteni tudjuk ezt az ügyiratot. Amennyiben nincs ellenvetésük, akkor ezekkel a módosításokkal tartjuk meg az ülést. Elnök közleményei. Az mostani ülés szokás szerint webstreaminggel kisugárzásra kerül. A napirendet, az anyagokat mindenki megkapta. A mai nap folyamán rajtunk kívül álló okok miatt törölték a svéd tolmácsolást, holnap pedig a marokkói mezőgazdasági minisztérium meghallgatásánál rendelkezésre áll majd tolmácsolás az arab nyelven, úgyhogy a holnapi nap a magyar nyelvű tolmácsolást törlik. A csapatunkban új tag van, Koyelis úr a titkárság részéről, immár körünkben van, ő lép be Vanatella Pribax helyére, aki távozott körünkből. Üdvözöljük az új kollégát, a legjobbakat kívánjuk neki, sok szerencsét, minden jót kívánunk ebben az új munkakörben. Hármas napi rend, a folyamatban levő trilógusok, a Jakolino jelentést ügyében ez az ENSZ lőfegyverprotokoll 10-es cikkének végrehajtásáról szól. E témában június 28-án volt egy ülés, és ennek során egyetértés született a tanácssal. Jakolini kollégánkat kérdezem, hogy itt van-e a teremben. Én a magam részéről ott voltam pontosabban nem voltam ott, de tájékoztattak a tárgyalások eredményéről, elmondhatom, hogy kompromisszum született, amelyben részt vettünk mi magunk is, illetve közöttünk és a tanács között. Én úgy gondolom, hogy gratulálhatunk saját magunknak és a tanácsnak is azért, hogy ez sikeresen lezárult. A saját jelentésemre térnék most át, ez egy rendelettervezet, amely módosítja a kivételes kereskedelmi eh, intézkedésekről szóló eh, rendeletet. Eh, azon országok esetében, amelyek részt vesznek a stabilizációs folyamatban, ez tulajdonképpen a Nyugat-Balkánt jelenti. Itt is egy trilógusra került sor június 29-én, ezen nem született megállapodás, azonban az álláspontok közeledtek. Még egy harmadik eh, ülésről is beszámolok, tegnap délután volt ez, eh, és immár, örömmel jelenthetem eh, önöknek, hogy ez ügyben megszületett a kompromisszumos egy, megállapodás a tanács és mi közöttünk. Az összes általam megkérdezett frakció, illetve csoport hozzájárulását adta a megállapodáshoz. Némi engedményeket tettünk a tanács felé, de úgy gondoljuk, hogy a mi álláspontunk alapjában véve érvényesült, ezt jó eredménynek minősítem, és amint jeleztem, erről holnap szavazunk. Ezt a dossziét e, majdnem egy egész éven keresztül tárgyaltuk, a tanács pedig jelentősen kiesett e, a tekintetben, hogy eljussanak egy tárgyalási felhatalmazáshoz. Azonban végül a tanács úgy döntött, hogy megadja a tárgyalási e, felhatalmazást. A saját jelentésemmel kapcsolatban egy grúziai megállapodást kezdeményeztünk. Itt azonban a tanács még nem tudott igent mondani. Ez tehát azt jelenti, hogy a folytatás csak a nyári szünet után jöhet. Az ICI pénzügyi eszközzel kapcsolatban, ezt ugye más pénzügyi eszközökkel együtt tárgyaljuk, a trialógusban egy trialógus született, a kompromisszum azonban még nem jött létre. Itt is azt tudom mondani, hogy közeledtek az álláspontok, vannak még eh, megoldatlan kérdések. Eh, mi azt akarjuk, hogy a határozatnak legalább legyenek kritériumai a pénzeszközök allokációjával kapcsolatban. Szeretném, hogyha az érintett szakember majd röviden beszámolna a a dolgok állásáról. Elnök úr, köszönöm szépen, igyekszem rövidre fogni, mert hiszen már az ötödik tárgyalási körnél tartunk, és nézetet cseréltünk az álláspontjainkkal kapcsolatban. A bizottság is elmondta az álláspontját a külső finanszírozással kapcsolatban. A tárgyaló, parlamenti tárgyaló delegáció Vitas Quadral vezetésével megfogalmazta az ellenjavallatait, ez a legutóbbi tárgyalási körben történt meg, tehát feltehető, hogy szeptemberben már abban a helyzetben leszünk, hogy elkezdhetjük a végleges tárgyalási fordulót, hogyha közreadjuk a szöveget, megvizsgáljuk majd, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy keresztül mehessen a parlament egységes álláspontja a külső finanszírozási eszközökkel kapcsolatban. Tehát ez a dolgok jelenlegi állása lehetséges, mivel hogy itt van a körünkben a lengyel kereskedelmi miniszter, reméljük, hogy ő megerősítheti, hogy talán le tudjuk zárni ezeket a tárgyalásokat, és a szükséges időkereten belül megszülethet a megoldás. Ez a külső finanszírozási eszköz. Elnök, köszönöm. Az egyik oka, hogy ez egy időigényes ügyirat, tulajdonképpen az a tény, hogy az ügyet legalább három szakbizottság intézi, úgyhogy itt egyeztetésre van szükség a parlamenten belül is, de azért lépünk előre. Megfeledkeztem arról, hogy elmondjam önöknek, hogy volt egy fontos trialógus a bilaterális beruházási szerződésekkel kapcsolatban. Ennek is én vagyok a raportőre, miután az előző előadó úgy döntött, hogy leadja a témát. Az első három oldalú megállapodást, illetve megbeszélést ma reggel hajtottuk végre. Ez egy feltáró megbeszélés volt gyakorlatilag nem egy igazi érdemi tárgyalást tartottunk. A cél az volt, hogy meghallgassuk a tanács oldalát, hallgatni akartuk, hogy mi az ő filozófiájuk, az ő álláspontjuk, illetve hogy milyen indokaik vannak. A parlament a plenárison elfogadta a javaslatunkat, Igaz, hogy a két álláspont még nagyon távol van egymástól, ez a tárgyalás, ez bonyolultnak ígérkezik, de hát legalábbis elkezdtük a háromoldalú megbeszéléseket. Újabb, újabb háromoldalú fordulóra kerül majd sor rögtön a nyári szünet után. Hát, amint látják, van bőven dosszié, amelyek folyamatban van. Azt is szeretném elmondani, hogy a bizottságnak van egy új tagja, az előző néppárti tagunk távozott körünkből, ebből a bizottságból. Ő, ő személyesen magyarázta el nekem, hogy mi volt az oka a távozása, az AFED bizottságba lép tovább a politikai frakciója. delegálták, így, hogy helyébe pedig Frank Proust úr lép be ugyanabból a bizottságból. Üdvözöljük körünkben! Hát ez bizony egy igen fontos és nagyon elfoglalt bizottságba találja magát ura. Sok munkánk van, azonban jókedvűen dolgozunk. Négyes napi rendi pont. Itt van körünkben egy igen különleges és tisztelt vendég, Valdemar Pavlak úr, aki a miniszterelnök helyettes, illetve Lengyelország gazdasági miniszteri székét is viszi. Ő képviseli a, a Európai Unió tanácsának a soros elnökét. Egy nézet csere következik, ennek a célja, hogy a lengyel soros elnökség elmondhassa, hogy milyen szándékai, céljai vannak a soros lengyel elnökség idője alatt, illetve azt, hogy mondják el, hogy szerintük melyek azok a legfontosabb dossziék, amelyeket a soron következő elnökség felkarol. Örömmel üdvözlöm Uram körünkben. Először is Pavlak úrnak köszönetet szeretnék mondani az INTA szakbizottság nevében is. Cirka tíz nappal ezelőtt jártunk Varsóban, és köszönetet mondtunk a nagyon meleg vendégbarátságért és az őszinte véleménycseréért. Én remélem, hogy ön is méltányolja majd, illetve önök méltányolják majd a lengyel soros elnökség érdemi tájékoztatásait a mi területünkre vonatkozóan. Konstatáltuk, tanulmányoztuk a lengyel soros elnökség programját, látjuk, hogy mi a prioritás, de azt hiszem a legjobb az, hogyha figyelemmel meghallgatjuk, hogy vendégünk mit közöl velünk. Pavlak úr, szívesen üdvözöljük, üdvözöljük itt a körünkben, köszönjük, hogy eljött, reméljük, hogy nem utolsó alkalommal lett a vendégünk. Megadom a szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy szívből megköszönjem a mai találkozóra szóló meghívásokat. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy fogadtak, hogy találkozhatunk ma. Itt, itt lehetőség van arra, hogy elmondhassuk a lengyel soros elnökség prioritásait. Általános bevezetésként öt fő témát mondanék el először is. Együttműködés az Európai Parlamenttel, kettő. Kapcsolataink multilaterális dimenzióban, aztán ö, horizontális kérdések, és végezetül pedig ö, szomszédsági politika. Az általános kérdések vonatkozásában elmondanám, hogy a soros lengyel elnökség három irányt határozott meg három kiemelt prioritást. Először is integrálni kell Európát. Az integráció a növekedés forrása. Kettő. Biztonságosabb Európát akarunk. Ez az élelmiszer, az energia biztonságra egyaránt vonatkozik. És harmadik, legyen nyitott Európa a tagállamok irányába, illetve legyünk nyitottak a kereskedelmi kapcsolatainkban is. Nagyon dinamikus változásokat láttunk mostanában a globális gazdaságban, különösen a 2008-ban indult gazdasági válság után azonban felhívnám a figyelmüket arra, hogy Lengyelországban is átalakulás zajlott. A mi változásainkra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hiszen ott egy minőségi ugrást hajtottunk végre az utolsó 20 évben. Na most 20 évvel ezelőtt nagyon komoly problémáink voltak. Ismerjük el, soha nem gondoltuk volna, hogy ma immár abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy a, a soros elnökség tisztjét láthatjuk el az Európai Unióban. Ezzel kapcsolatban tehát a kereskedelmi politikával kapcsolatban az általános üzenetünk az, amit négy szóban foglalnék össze. Dinamikus Európa, dinamikus világon belül. Ezt mondjuk úgy, hogy ez egy dinamikus megközelítés mindazokhoz a problémákhoz, amelyekkel szembesülünk ma. Néhány évvel ezelőtt egyik konfitársammal beszéltem, aki az Intel cégnek a alelnöke. Megkérdeztem tőle, hogy ő hogy látta a lengyeleket a változó világban. Fontos dolgot mondott. Azt mondta, hogy a lengyeleknek nagyon jó egyensúly érzékük van. Egyrészt kreatívak, de ugyanakkor tiszteletbe tartanak mindenféle struktúrákat. Szerintem ez mindannyiunk számára fontos. Az Európai Unió a legnagyobb gazdaság, a legnagyobb GDP-vel rendelkezőnk Számomra azonban <clears throat> ez azt jelenti, eh, hogy fel kell kutatnunk a versenyképességünk szempontjából ezeket a kritikusan fontos tényezőket. Helyt kell állnunk a globális gazdaságban és kereskedelemben. Hogyha <clears throat> megvizsgáljuk a stratégiai programokat, a stratégiai javaslatokat. Az új Európa 2020-as stratégia a fő célpontja a növekedés, az okos növekedés, illetve a felzárkóztató növekedés. Ezeket figyelembe kell vennünk, mert hogyha jól körülírt, jól definiált kereteink vannak, akkor könnyebb lesz a részleteket is megtalálni. Ami a fő célkitűzéseinket illeti a kereskedelem területén, először is a globális szakpolitikát kell megerősítenünk. Kettő, dinamikus növekedést meghajtó erőket kell azonosítanunk. Harmadrészt pedig a reciprocitás elve alapján kell eljárnunk a harmadik országokkal való kapcsolatokban. Az Európai Parlamenttel kapcsolatban úgy szeretnénk alakítani a kapcsolatot, hogy itt pragmatikus partner kapcsolatok képezzék az alapot. Itt nyilván figyelembe kell vennünk az Európai Unió, Európa Parlamentnek az új feladatköreit, amelyek a Lisszaboni szerződésből fakadnak. Aztán figyelembe kell vennünk az, általános, az új általános preferenciák rendszerét, aztán e, gondolkodnunk kell a közvetlen e, külföldi tőkeberuházásokon, valamint az örökölt jogoknak a továbbviteléről. E, igazából azt szeretnénk, ha használhatnánk az önök szakértelmét és tapasztalatát, hiszen önöknek bőven van ebből, hiszen önök sok-sok évet töltöttek a parlamentben. Nekem hosszú tapasztalataim vannak a lengyel kormányon belül. Ez idő alatt, a 20 év alatt 14 miniszterelnökünk volt, volt, aki csak mint egy másfél évig volt hivatalban. Úgyhogy gondolhatják, hogy mindent megtettünk, hogy az adott helyzetet kezelni tudjuk. Önök azonban kontinuitást, kontinuitást képviselnek, ez nagyon fontos a számunkra. Az akta megállapodás ugyancsak fontos, aztán e, az autonóm kereskedelmi preferenciák rendszere a nyugat-balkáni országok vonatkozásában. Számukra fontos ez, hogy csatlakozhassanak az EU-hoz. Aztán fontos a horvát e, e, csatlakozás az Európai Unióhoz. Számos történész mutat rá, hogy a horvátok szlávok ugyan, de valamikor a 7. században Krakó vidékéről emigráltak, úgyhogy évszázadok múlhattak ugyan el, de íme egykori szomszédaink most visszatérnek az Unióba. A multilaterális dimenzió is nagyon fontos. Ezek globális kapcsolatokra vonatkoznak. E tekintetben a fő elem, az lenne, hogy meg kell vizsgálnunk a dohai tárgyalási forduló elemeit. Lehet, hogy a, a siker nem lesz könnyű, mert hiszen nem csupán technikai feltételeket kell teljesíteni, hanem politikai feltételeket is, hiszen a kulcsfontossági országokban számos helyen lesznek változások, választások, és elképzelhető, hogy akár szeptemberben áttörést érhetünk el, de itt is nagyon fontos, hogy éljünk a dohai tárgyalási forduló, fordulón szerzett tapasztalatainkkal. Aztán vannak régiók, vannak országok, amelyekkel együttműködési megállapodásokat kell létrehoznunk. Hiszen ebben a kontextusban Kanadával, Indiával, Szingapúrral az együttműködési megállapodások ugyancsak szerves részét képezik a munkának. Az elnökségünk ideje alatt szeretnénk véglegesíteni az ukránokkal a megállapodást. És emlékeztetnék a globális megállapodásra. Nagyon érdekes vita volt a mezőgazdaság és a gazdasági miniszter között arról, hogy hogyan lehet megtalálni ezen hivatalok között a megfelelő egyensúlyt. Ugye, tehát vannak ipari kérdések, kulturális kérdések, illetve van az egész megállapodásnak egy szolgáltatási eleme. Én úgy gondolom, hogy ezekből ö, kialakul egy horizontális megközelítés szükséglete. Ö, mindezeket pedig áthatja a reciprocitás, a kölcsönösség elve. Remélem, hogy sikerül helyes lépéseket tennünk. Ami pedig a bilaterális dimenziót illeti Indiával, Szingapúrral, Malajziával megkezdtük a tárgyalásokat, most mérlegeljük, hogy Vietnámmal is beindítsuk-e a tárgyalási fordulót. Aztán a CEFTA-n belül tárgyalunk Kanadával, és igen, röviden, rövid időn belül reméljük, hogy hogy véglegesíteni tudjuk álláspontjainkat. A lengyel elnökség támogatja a folyamatot, Kanadával tárgyaltunk, a kanadai miniszterrel. Ő azt jelezte, hogy közel állunk a megállapodás véglegesítéséhez. Az Európai Tanács felhatalmazásait véglegesíteni akarjuk az Andezek országaival, Közép-Amerikával, egy spanyol újságíró kérdezett rám e témával kapcsolatban, és azt mondtuk, hogy a soros elnökségünk alatt mindezen dimenziókat figyelembe kell vennünk. Ezek alapjában véve bilaterális alapon zajlottak eddig. Szólnom kell a horizontális kérdésekről is. Itt szeretnénk elmélyíteni az együttműködésünket az Európai Unió stratégiai partnereivel, például az USA-val, Kínával, Japánnal és Oroszországgal ugyancsak támogatjuk azokat a fellépéseket, amelynek célja a nemzetközi kereskedelem akadályainak eltávolítása. A soros lengyel elnökség nyilvánvalóan támogat mindazt az erőfeszítést, amelyet az Európai Unió tesz a közbeszerzések terén. Szeretnénk a harmadik országok számára is lehetővé tenni, hogy hozzájussanak főleg a KKV-k, ez a közbeszerzési megállapodásokhoz, ez munkahelyeket teremtene. Ugyanakkor persze fenn akarjuk tartani a több oldalú előnyök elvét a kereskedelmi kapcsolatainkban. Azt akarjuk, hogy a problémák emigráljanak, a munkahelyek pedig maradjanak itt, Európán belül. Ugyanakkor tovább dolgozunk a fejlődő országokkal, illetve a legkevésbé fejlett országokkal kapcsolatban a preferenciák rendszerén. Még egy kérdés. Támogatjuk az akta megállapodás elfogadását célzó további erőfeszítéseket, amint mondtam, ehhez elmélyített és nyílt tárgyalásokra van szükség, hiszen ez a téma tele van ellenmondásokkal. Ugyanezen a blokkon belül tovább kell dolgoznunk az álláspontunkon a harmadik országokkal kapcsolatban. Olyan országokra gondolunk, ahol tisztességtelen exportot próbálnak megvalósítani az EU irányában. Itt az egyenlő versenyfeltételek megteremtése a célunk. Ami pedig a szomszédságpolitikát illeti, kereskedelmi politikákban a déli és a keleti dimenzióban megfelelő egyensúlyt, jó szomszédi kapcsolatokat akarunk kiépíteni, annak érdekében, hogy elősegítsük a fejlődést és a növekedést. Vannak országok, amelyek küzdenek, és elképzelhető, hogy ennek eredményeként talán egy ponton majd csökken a migráció is. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy milyen dinamikával kellene tárgyalnunk az észak-afrikai országok vonatkozásában. A vállalkozásainkat ösztönözni szeretnénk arra, hogy fektessenek be, ruházzanak be ezeken a területeken is, vagy más régiókat tárjanak fel annak érdekében, hogy munkahelyek születhessenek, prosperitás jöjjön létre itt a közeli szomszédságunkban. Hölgyeim és uraim, még egyszer hangsúlyoznám, hogy az Európai Parlamenttel jó kapcsolatokra törekszünk, használni szeretnénk a tapasztalataikat és szakismereteiket. Tudjuk, hogy a soros elnökségünk idején képesek leszünk dinamikát adni Európának, hogy Európa dinamikusan álljon szembe a változó világgal. Köszönöm szépen. We have some uh, time constraints. I have agreed with our guest to conclude. Köszönjük szépen. És most pedig uh, meg szeretném kérni a, a bizottság tagjait, hogy uh, szóljanak hozzá természetesen. És jelen pillanatban a titkárságot kérem, hogy állítsák be az órát, de természetesen az első hozzászólónak adjuk meg először a szót. Elnézést kérek, nem néztem meg a jegyzeteimet, tehát Kaspari úr kap szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, köszönjük, hogy ma lehetőséget ad az eszmecserére. Engedje meg, hogy néhány pontról szóljak, de a elnöknek a szigorú szabályai szerint csak három pontra korlátozódnék. Először is az Európai Bizottságnak a 2020-as kereskedelmi stratégiájáról szólnék. Az a benyomásom, és a bizottság szavazásnál is a többség osztotta ezt a véleményt, hogy a bizottság ugyan kialakított egy kereskedelmi politikai 3-4-5 éves időtervet, milyen intézkedéseket tervez, azonban nem látjuk, hogy milyen az Európai Bizottságnak a kereskedelmi stratégiája gyakorlatilag azt látjuk, hogy a sírba fog szállni a dohai tárgyalási forduló, és ez is világosá teszi, hogy sokkal szükségesebb, mint bármikor máskor arról elgondolkoznunk, hogy hogyan néznek a jövőbeni kereskedelmi stratégiánk nem csak 3-4-5 éves időtávon, hanem adott esetben 20 éves perspektívában. A kérdésem az lenne, hogy el tudnál képzelni, hogy a tanács egy ilyen törekvés, tehát a bizottságnak a felszólítását arra, hogy új kereskedelmi politikát alakítson ki 10-20 évre, 30 évre. El tudná képzelni tehát a tanács, hogy egy ilyen törekvést a parlament részéről támogatni tudna-e. A másik pont pedig jelenleg beszélünk Indiával szabadkereskedelmi megállapodásról, nagyon ambiciózusak a terveink a tárgyaláson, azonban nem teljesült a kivételekkel kapcsolatos aggodalmak kérdése. Többször szóltam már arról a bizottsági vitákban, és itt a, bizo- és itt a szakbizottságban is, hogy nem lenne lehetséges-e a szabadkereskedelmi egyezmény teljesen új dolgokat belevenni, például azt mondani, hogy időlegesek csak a kivételik, nem csak és nem adott esetben nem csak időkorlátoknak vetjük alá, hiszen nehéz megmondani, mi lesz a jövőben, hanem azt is mondjuk, hogy bizony, bizonyos eh, benchmarkokhoz, bizonyos ellenőrzésekhez kötjük ezeknek a eh, kivételeknek a létjogosultságát, a fenntartását. De benchmarkok útján, tehát bizonyos szektorokban a világpiacon mért versenyképességet meg lehetne állapítani, és így lehetne a kivételeket a jövőben fenntartani, vagy nem fenntartani. Tehát el tudnál képzelni, hogy ez egy olyan aspektus lenne, amit tud esetleg a tanács támogatni. Nagyon hálás lennék, hogyha erre a két kérdésre válaszolni tudna. Thank you. Next is William Dart. Köszönöm szépen. William Dart. Most következik. nagyon érdekes volt mindaz, amit hallottam. Bizonyos dolgokkal teljesen egyetértek, a KKV-ről beszélt, hogy lehetőséget kell nekik is nyújtani, hogy a közbeszerzésben részt vegyék, és hogy ez igen hasznos lenne kereskedelmi szempontból, ezzel tökéletesen egyetértek. Azután már kicsivel nehezebb volt megérteni a következő gondolatot, természetesen nem a tolmács miatt, hanem egy nagyon szokatlan dolgot mondott, integrálni Európát, mint a növekedési forrást. Hát nem igazán tudom, hogy az utóbbi hat hónapban önök mit tettek, de minden esetben mindig, amikor Görögországot, Portugáliát, Írországot említették, csak kikapcsolták a rádiót, vagy a, a televíziót, és valami más csináltak. Ugyanis eh, mi történik Görögországban? Ugye eh, egy állandóan zsugorodik a gazdaság, Portugáliában ugyanúgy, Írországban ugyancsak, és amikor eh, itt ebben a szakbizottságban, ahol is a jelen a lévők ilyesmiről beszélnek, akkor természetesen emberi szempontból ennek óriási ára van, tehát Murphyvel nem igazán értek egyet, de természetesen a, ezek a zsugorodó gazdaságok óriási emberi költségeket, árakat, áldozatokat vetnek fel, és természetesen mi van, ugye az euró, amikor létrejött az európai integráció érdekében, politikai döntés alapján, akkor valójában mi történt? Gazdasági alapja nem igazán volt, és a következmények teljesen világosak tönkre mennek a gazdaságok egy, egymás után, és természetesen ennek az emberek iszák meg a levét. És ennek mi a valódi oka? Éppen az európai integráció. Tehát az európai integráció nem a növekedés forrása, hanem éppen az ellenkezője. Ez a, az állandó stagnálásnak, stagnációnak az, az oka. És természetesen dinamikus Európa, dinamikus világban nagyon szépen hangzik, de szó se lehet róla. Itt abszolút sklerózisról van szó, ez egy teljesen lemeregevedett, összezsugorodott, megbélult Európáról van szó. Hát igen, a jelszó gyönyörű, ugye? Ezt eh, el kell ismerni. Köszönöm szépen, elnök úr. Én meg szeretném köszönni a vendégünknek a nagyon érdekes és nagyon specifikus előadást éppen a, a lengyel elnökség prioritásairól a külkereskedelem tekintetében. Először is a közbeszerzéssel kapcsolatban és a, ennek a feltételeivel kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést, mert azt hiszem, hogy ez lesz az egyik legfontosabb prioritás az elnökségük során, és amikor egy, egy kínai cégre gondolok, és a Varsó, Berlin és és Kína vonatkozásában. Tudom, hogy a megközelítésük e szempontjából rendkívül nyitottak, amikor is a mi partner országainknak nem igazán ez a hozzáállásuk. Nincs meg náluk ugyanez a nyitottság a közbeszerzés szempontjából. Tehát az, hogy nincs kellő reciprocitás, valójában oda vezeti majd önöket is, hogy a nagyon nyitott hozzáállásokat megváltoztatják, ugyanis a, azt mondta, hogy menjenek el, a, emigráljanak a termékek, de maradjanak a dolgozók. Hát ez nagyon jól hangzik, de akkor viszont mi lesz, hogy meg nyitott marad a piac, és megmaradnak a munkahelyenk, ugye? Így értette. A harmadik, az pedig a dohai fordulóval kapcsolatos, amikor is ugye ezt is tárgyalták Lengyelországban, és azt is említették, hogy szeptemberre már még nem lesz különösebb fejlemény, és hogy a lengyel elnökség akkor majd egy multilaterális tárgyalásokkal kapcsolatos vitát akar beindítani, és vannak-e konkrét javaslatok erre vonatkozólag. Harmadik kérdés az az orosz embargóra vonatkozik. Bizonyos termékek, EU termékekre vonatkozólag Spanyolország, Dánia, Belgium és Hollandia már sikeresen elkerülte ezt a, az embargót a saját termékeik szempontjából, de máshol ez még mindig létezik. Van-e valami elképzelésük azzal kapcsolatban, hogy hogy kellene ezt megoldani, különös tekintettel a mezőgazdasági miniszter látogatására Moszkvában. Most pedig a következő hozzászólónak adom meg a szót. Eppéppépdől köszönöm szépen. Elnök úr, és köszönöm a miniszter úrnak is az előadást. Nagyon érdekes volt, nagyon ambiciózus volt ez az előadás, nagyon széles körű, sok témát vetett fel, de az európai értékekre nem igazán tért ki, például a keleti partnerségről beszélt, és hogy hogyan lehet a kereskedelem segítségével az emberi jogokat fellendíteni, például Üzbekisztánban, ahol is gyermekmunkát használnak, úgy szedik össze a, a, a pamut pamutot, és valójában környezeti védelmi színvonalakat mennyiben vesz figyelemben ugyanakkor. Csak egy pár illusztrációt szeretnék itt említeni, hogy nem hiszem, a, a kereskedelem természetesen ugye pénzügyi szempontból jelentős, de az emberi jogok szempontjai mások. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Kifteller, a zöldek részéről. Igen, köszönöm szépen, miniszter úr, ezt az előadást. Nagyon is odafigyeltem, és dinamizmusról, dinamikáról volt szó többször a beszéde során, és európai dinamika, dinamikus világban, és hogy, a, hogy az EU-nak majd új versenyképességet és előnyt kell kiépíteni, de nem mondta meg, hogy hogyan. Hogy például mit lehetne csinálni, például Martins úr javaslatát követne például egy széles körű agenda keretében, vagy pedig a kereskedelmet és a beruházás, a befektetés szeretné kihasználni, és pedig úgy, hogy alacsony CO2 kibocsátású gazdaságot építenek ki. Ugyanakkor azt is szeretném tudni, hogy mi lenne az új EU beruházási befektetési politika különös tekintettel, amikor is olyasmiről van szó, hogy állami vitákat, problémákat kellene megoldani, beruházásosi jogot, befektetők jogait, állami tőkebefektetést és hasonlókat. Ez engem nagyon érdekelne. Ugyanakkor örömmel üdvözöljük azt, hogy vitát szeretnének majd az elnökségük során indítani a dumping szabályokkal, dumping szabályokkal kapcsolatban. Természetesen ide egyéb fajtákat és úgynevezett strukturális dömpinget is be kellene venni, a szociális szempontok és a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével. Eh, Helmut eh, Sors, eh, szeretne még hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni én is a miniszter úrnak a bevezetőjét, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Varsóban jártam a delegációval, úgyhogy megismerkedtem már is ezekkel a nézetekkel és a feladatokkal nemzetközi kereskedelem szempontjából, és most szeretnék két kérdést megismételni, nagyon fontosnak tartom őket. A, a, a koherens politikáról szeretnék először is kérni, kritikus helyzetben vagyunk Európában gazdasági szempontból, és a miniszterelnök úr bevezette Strasbourgba a lengyel soros elnökséget, és abszolút pro-európai beszédet mondott de természetesen nagy elvárásokat tapasztalunk ilyen tekintetben. Lesznek-e európai megoldások a válság leküzdésére, és vannak kereskedelmi politikák, amik ezt előmozdítanák, és pedig az általános gazdasági politika részeként. Tehát hogy tudjuk tudunk kikecmeregni a jelenlegi válsághelyzetből ilyen módon, és ugyanakkor hogyan lehetünk majd harmadik országoknak a partnerei is az EU-n kívül. Tehát szeretném tudni, hogy ezt hogy látja konkrétan. Ehhez kapcsolódik egy másik kérdés. Tudom, hogy Lengyelországnak nagyon jó kapcsolatai vannak az Egyesült Államoknak. Van-e valami speciális terv, illetőleg tárgyalás arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne a dohai fordulót előmozdítani én értelemben, ugyanis tudjuk, hogy most tulajdonképpen az Egyesült Államoknak kellene a választ megadni ezekre a kérdésekre, és a harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy milyen legyen a szomszédságpolitika kelet felé, Moldova, Ukrajna és egyéb országok kérdéseiről is szó volt Varsóban. Milyen újabb aspektusokat tudna ezzel kapcsolatban említeni? Köszönöm szépen, akkor térjünk vissza a vendégünkhöz, Valdemár Pavlok úrhoz, akinek most már nagyon sok kérdést kell megválaszolnia. chodzi o e, apel do Rady i e, pierwsze pytanie e, to... Nos, ami az első kérdést illeti, és a tanácssal való együttműködésüket, illetve a tanácshoz intézett felhívásaikat a dohai tárgyalási fordulóval kapcsolatban. Nos, az előkészítő ülések során részletes eszmecserét fogunk folytatni, és bizonyára kikérjük a bizottság, az Európai Bizottság véleményét is, és kérjük majd őket, hogy egy dinamikusabb megközelítést alkalmazzanak a kulcsfontosságú kereskedelmi partnerekkel való tárgyalások folyamán. Pod, pod, podłączę się bliżej do, do mikrofonu. Nos, megpróbálok akkor hangosabban beszélni majd. Lord Dartmouth egy nagyon emocionális hozzászólást intézett, vagy állásfoglalást intézett hozzánk, és azt mondta, hogy az integráció problémát jelent Görögország számára. Ugyanakkor bizonyos tényeket nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Először is az első probléma a közös valuta bevezetése után és ezt szeretném aláhúzni, hogy a nagyon fontos a brit megközelítés mód a közös valutával kapcsolatban. Thatcher azt annak idején azt mondta, hogy az Egyesült Királyság egy adott időpontban be fog lépni a valuta közösségbe. Aztán zárójelben azt is mondta, hogy ez az időpont eh, sosem fog eljönni, ez a meggyőződésünk. Nos, ami a görögöket, a görög helyzetet illeti, úgy gondolom, hogy két dolgot mindenképpen figyelembe kell vennünk. Először is az infláció problémája. Hogyha megnézi az Eurostat statisztikáit, akkor 96-ban az eurozónában 34 százalékos átlagos eh, inflációs ráta volt. Görögország esetében 64% volt ez az érték, tehát adott esetben a közös, tehát a valuta közösségen, a valuta zónán belül 40%-os különbségek is voltak, ez nyilvánvalóan a versenyképesség területén is konzekvenciákkal járt. Egy másik szempont is van. Hogyha megnézi Németország külkereskedelmi mérlegét, akkor megállapíthatja, hogy ez folyamatos, hogy folyamatosan növekszik a európai országokkal való kereskedelem. Ha azonban megnézi a spanyol, görög, portugál vagy éppenséggel ír külkereskedelmi mérleget, akkor azt láthatja, hogy itt két teljesen ellentétes folyamattal van dolgunk, és ez a kulcsa a jelenlegi európai folyamatok megértésének. Attól tartok, hogy nincsen elég kohézió, összetartó erő, hogyha ugyanis hiteleket adunk a fogyasztás serkentésére, akkor az ország nem fog fejlődni. Akkor ez csak ahhoz vezet, hogy egyfajta pünkösdi királyság alakul ki, aztán persze törleszteni kell a hitelt. Ez a helyzet most. A kereskedelmi politika az Európai Unión belül, és a gazdasági és a gazdaságpolitika az Európai Unión belül mindenképpen egy holisztikus megközelítésmódot és egy koherens gondolkozásmódot igényel hogyha bizonyos országok gazdasági nehézségekben vannak, mások viszont tökéletesen fejlődnek, tehát hogyha néhányan kitűnő helyzetben vannak, mások viszont rossz helyzetben vannak, akkor nyilvánvalóan ez egy határon túl az Európai Uniót fogja szétszakítani. Az Európai Unió egy belső piac, egységes piac, amiben mindenképpen kell, hogy tudjunk bíznunk. Kell tudnunk bízni tehát ebben az egységes piacban Hogyha pedig dinamikáról beszélünk, akkor akkor nyilván ez is sokakban kérdéseket ébreszt. ebben az összefüggésben meg kell néznünk, hogy mit mondott Olsztén a könyvében. Ő elemezte a könyvében a globális rendszereket, és az elemzésében kimondta, hogy egyfajta áthelyeződés van a kis értékteremtésű régiókból a perifériális régiók felé, a fejlett országokban pedig, a fejlett országok és a centrum, a fejlődés centruma pedig azok az országok fognak maradni, ahol nagyon nagy az értékteremtés. Nos, azt kell, hogy mondjuk, hogy sok országban pénzügyi tranzakciók adták a értékteremtésnek a magját, különösen a származékos ügyletekkel való kereskedés. Nyilvánvalóan ehhez az kellett, hogy valahonnan pénzt vonjanak el ezekhez az ügyletekhez ugyanakkor ezek során, az üzletek során nagyon kis árrést, nyerességet tudtak realizálni. Ha megnézzük Európát, hogy megnézzük Európát, akkor azt állapítjuk meg, hogy ahol ipari bázis van, ahol termelés van, ott van igazán növekedés, ott van valós eh, növekedés. Ez a globális helyzet is, hogyha az egész világot tekintjük. Éppen ezért jó lenne, hogyha megnéznénk, hogy melyek azok a területek, amelyekbe be kellene fektetnünk, hogy a globális világszintű versenyben is megálljuk a helyünket. fontos ma a pénzügyi tőke figyelembevétele mellett az információs, a tudástőke figyelembevétele és tiszteletben tartása. És nézzük meg az IBM példáját. Gyakorlatilag a termelő helyeit értékesítette Kínának, és az IBM most már csak csak információs integrációs technológiával foglalkozik. Az IBM Linux egy nyílt forráskódú rendszer, ingyenesen hozzáférhető, mégis bevételt jelent, hiszen olyan alkalmazásokat fejlesztenek ki ennek alapul vételével, és ezáltal olyan szolgáltatásokat kínálnak, amelyek, amelyek aztán mégiscsak pénzszerzési lehetőséget jelentenek, bevételi forrást jelentenek. ha ezt a konkrét példát most félretesszük, akkor is azt mondhatjuk, hogy az nekem az a meggyőződésem, hogy nem elegendő felkiáltani és kritikát gyakorolni, hanem konstruktív kritikával kell előállni, hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát. A barátaim egyike, aki vidékről Varsóba költözött, és ott aztán egy dinamikus környezetben találta magát, találkozott egy módú úrral, és megkérdezte őt, hogy hogyan is kell boldogulni a nagyvárosban. Ez a módú úr egy nagyon egyszerű tanácsot adott neki. Be oriented. Találd meg a megfelelő orientációt. Legyél tájékozott. Ez az, ami ma fontos, erre akarunk összpontosítani. Tehát meg kell néznünk, melyek azok a területek, ahol tényleg esélyünk van most pedig térjünk át a közbeszerzés kérdésére és a Kínával kapcsolatos tapasztalatokra. Nyílt leszek, nem a lengyel kormány álláspontját, hanem az én személyes véleményemet fogom most mondani. Nos, a kínai gazdaság nyoka gyorsulását azt látjuk, egyetértek önökkel, hogyha önök azt mondják, hogy ezekben a folyamatokban a kölcsönösségre, a reciprocitásra kell helyeznünk a hangsúlyt, és szimmetrikusan kell alakulni a kapcsolatainknak, hiszen jelenleg aszimetria van. Vannak országok, akik nyíltságot követelnek tőlünk, de velünk szemben, a mi áruinkkal szemben nem nyitják meg azonos mértékben a saját piacaikat. Éppen ezért azt mondom, hogy ki kell vándorolni az áruknak, de a munkahelyeknek nálunk kell maradniuk, és ezt is természetesen a kölcsönösség jegyében kell elérnünk. Hogyha megfelelően járunk el, akkor mindannyian profitálni fogunk a kölcsönös kapcsolatokból, a szimetriából, és mindenki a saját régiójában azokat a tevékenységeket folytathatja, amelyek, ami ez a legjobban ért. Engedjenek meg, hogy egy európai példát mondjak erre. Lengyelország számára a legnagyobb kereskedelmi partner Németország. Kereskedelmi forgalmunknak az egy negyede Németországgal bonyolódik le 20 éve, itt egy szimmetrikus, kiegyensúlyozott kereskedelmi kapcsolat alakult ki. Valamikor pozitív az egyenleg, valamikor negatív az egyenleg, most éppenséggel nincsen szufficit, de összességében mindenképpen egy szimmetrikus, kiegyensúlyozott kereskedelmi kapcsolatról beszélünk. Itt kölcsönösen jó kereskedelmi partnerek vagyunk, és mindenki nyer ezen a kereskedelmi kapcsolaton. Ebben az összefüggésben engedjék meg, hogy megjegyezzem, hogy Németország és Lengyelország közötti kereskedelmi kapcsolatok ma nagyobb volumennel rendelkeznek, mint az Orosz Föderáció és Németország közötti kereskedelmi kapcsolatok. Ez a fordulat a 2009-es válság után következett be, és ez is mutatja, hogy a kereskedelemben milyen növekedési potenciál rejlik. az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmünk, hogyha már kereskedelmi kapcsolatoknál tartunk, akkor ezekről azt kell, hogy mondjam, hogy itt ugyanaz a helyzet, mint Lengyelország és Belgium között. Talán ez mutatja a megfelelő arányokat. Tehát láthatjuk itt is, hogy nagyon jók a kapcsolatok gazdasági szempontból is az országok között. Biztos, jó alapokon álló kereskedelmi kapcsolatokról van szó, és ezt nem szabad alábecsülni. És aztán volt egy további kérdés az orosz embargóval kapcsolatban. Itt elsőként is azt kell elmondanunk, hogy az oroszok egyik napról a másikra úgy döntöttek, hogy embargót eh, vezetnek be az európai termékekkel kapcsolatban. A jövőben nyilván gondoskodnunk kell arról, hogy ez ne történjen meg még egyszer, Másrésztről ugyanakkor azt is meg kell néznünk, hogy hogyan áll az európai kommunikáció, a belső kommunikáció, hogyan áll tehát a mezőgazdasági kommunikáció. Egész egyszerűen arról van szó, hogy Oroszországnak nem voltak megfelelő információi az európai helyzetről, mezőgazdasági helyzetről, az oroszok szerettek volna ugyanis egy olyan instanciát, egy olyan hivatalt, aki igazolja, garantálja nekik, hogy biztonságosak az élelmiszerek. Egy pecsétet szerettek volna egy papíron, ami biztosítja őket arról, hogy biztonságosak az általunk gyártott élelmiszerek. Itt a probléma az volt, hogy, hogy ez nem állt rendelkezésre, ezért vezettek be embargót. Ez is mutatja, hogy sokkal jobb tájékoztatásra, információáramlásra van szükségünk, és itt is meg kell vizsgálnunk, milyen előfeltételeknek kell eleget tenni annak érdekében, hogy az ilyen kereskedelmi eh, akadályok azok ne ismétlődjenek meg a jövőben. Ami pedig a gazdasági felelősségvállalást eh, illeti, ez fontos a kereskedelmi kapcsolatokban. Úgy is mondhatjuk, hogy a pénz nem minden, itt is fontos, hogy európai felelősségvállalást mutassunk, hogyha a piacok nyílnak meg. A piacokra nem csak az árukat kell exportálnunk, hanem bizonyos standardeket is át kell adnunk, bizonyos munkafeltételekkel kapcsolatos feltételeket is kommunikálnunk kell. Ez tehát a tisztességes eljárásmód. A zöldek frakciójából érkezett még egy kérdés. az OECD koncepciójával kapcsolatban, amely egy zöld növekedésről beszél. Nos, hogyha abból indulunk ki, hogy az Európai Unióban fenntartható növekedést szeretnénk elérni, tehát ez ugyebár egy kiegyensúlyozott növekedést jelent, amely a szociális szempontokat is figyelembe veszi, és a környezetvédelmi szempontokat is, és nem csak a gazdasági eh, rezont, racionalitást, akkor, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a zöld gazdaság jobban kell, hogy építsen a környezetre, az emberi tényezőre, így lesznek nagyon jó jövőbeli esélyei. Azt is mondhatnám, hogy a valóság az az, ami kényszerít minket arra, hogy ebbe az irányba haladjunk tovább. Hogyha nem adunk, hogyha ugyanis nincsen elég gáztartalékunk, nincsenek szintartalékaink, akkor értelemszerűen arra kell építkeznünk, amit a természet biztosít a számunkra, tehát a megújuló energiaforrásokra. Ez azt is jelenti egyben, hogy törekednünk kell arra, hogy olyan gazdálkodást alakítsunk ki, amely a széndiokszid kibocsátást csökkenti, tehát itt a low carbon economy, tehát az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság lenne a jelszó. Itt konkrét célokat, konkrét felelősségvállalást kell megfogalmaznunk. Meg vagyok győződve arról, hogy Európa ezen a területen is nagyon sikeres lehet. Nézzünk egy egyszerű példát. Van például egy hőpumpa, hogyha áramot állít elő, áramot állítunk elő szén felhasználásával, akkor ennek 40%-os a hatékonysága ennek a folyamatnak. Azonban hőpumpa felhasználásával kétszer olyan hatékonyan tudunk előállítani villamos áramot. hogyha itt Európában hőpumpát használunk, akkor ezáltal a foszilis energiaforrásoktól a függőségünket csökkenthetjük. Tehát ezek kis példák, részletek, amelyek azonban talán meggyőzhetnek mindenkit arról, hogy a zöld gazdálkodásra való átállás az mindenképpen prioritás kell, hogy legyen, mert ez fogja növelni az Európai Unió globális versenyképességét. Aztán ami a beruházásokat, a strukturális dömpinget illeti, ezek természetesen olyan problémák, amelyek a globalizáció folyamatából következtek. Ma az a helyzet, hogy a problémáink, a munkanélküliség és más egyebek, ezek, ezek országhatáron belül jelentkeznek, Mindeközben a nyereségek, a jövedelmek azok globális szinten oszlanak el, mozognak. Tehát a problémák azok lokálisan, az előnyök azok globálisan jelentkeznek. Hogyha ezt tudomásul vesszük és elfogadjuk, akkor meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a kettő között. A 2008-as válság előtt ugye az volt a helyzet, hogy sokan üvöltöttek a farkasokkal, hogy csökkentsük a szabályozást, azt mondták, hogy nincsenek jó állami szabályok, az állam az csak csalódást okoz a számunkra. Ma azonban azt kell, hogy lássuk, hogy rendkívül fontos, hogy ne csak arra összpontosítsunk, hogy növeljük az ellenőrzést, hanem arra is kell összpontosítanunk, hogy so- sokkal több legyen az átláthatóság az energiapiacon, a pénzügyi piacokon, és átláthatóságra kell törekednünk a média területén is, hogy ne alakuljon ki, tehát a hírközlésben sem monopólium. Úgy gondolom, hogy ez is segíteni fogja az országaink közötti jó kapcsolatok fenntartását. Zárásképpen pedig néhány kérdésre még kitérnék. A kohézió eh, kiút a válságból Solc úr kérdése. Solc úr, most megpróbálok elsősorban a külső dimenziókra koncentrálni, de hát nyilvánvalóan érdemes lenne az Európán belüli kereskedelmet, a belső dimenziót is megfigyelni. Véleményem szerint az Európán belüli kereskedelem rendkívüli volumenű, és én a lengyel tapasztalataim alapján a következőket mondhatom ezzel kapcsolatban. Lengyelország számára a legfontosabb piac az európai piac ugyanis itt vannak a legfontosabb kereskedelmi partnereink, itt vannak jó, stabil kereskedelmi kapcsolataink. Hogyha ezen a területen arról beszélünk, hogy mik a legfontosabb szempontok, mik a legfontosabb elemek, és milyen hatása van ennek a szomszédsági politikára, annak déli és keleti dimenziójára, akkor fontos megjegyezni, hogy az ottani országok, és amelyek még hosszú utat kell, hogy megtegyenek az Európai Unióba vezető tagságig, illetve sosem lesznek Európai Uniós tagok talán. Nos, ezekben az országokban természetesen támogatnunk kell a gazdaság fejlődését, és nem szabad, hogy parlagon maradjanak a kapacitások. Egy következő pont az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatok és a dohai tárgyalási forduló kérdése. 2008-ban is már Martin Krolet miniszterrel találkoztunk Genfben, és megpróbáltunk erőfeszítéseket tenni, hogy lendületet vigyünk a tárgyalásokba, de sajnos a tárgyalások kudarcot vallottak, jól lehet. E, már röviddel egy fordulópont előtt álltunk. Aztán itt van az India és egy Amerikai Egyesült Államok közötti probléma, hogyha a dohai tárgyalásokról beszélünk, akkor látnunk kell, hogy az Egyesült Államokban az a helyzet, hogy a kongresszus dönt a kereskedelmi kérdésekben, tehát a kongresszus befolyásolja ott ezt a vitát, hogyha pedig Indiát lát, nézzük, akkor akkor azt kell látnunk, hogy ott az egyik oldalon az ipar áll, a másik oldalon a kereskedelem, de hát fontos a mezőgazdaság szerepe is, hogyha itt megfelelő mechanizmusokat találunk a tárgyalásokra, akkor fogunk tudni előre jutni. A 2008-as dohai tárgyalási forduló kudarca is e-, ezeknek a mechanizmusoknak a hiányára vezethető vissza, ami pedig a szomszédsági politikát illeti. Moldávia ebből a szempontból fontos, ott a gazdasági fejlődést mindenképpen támogatnunk kell és a jó szomszédsági politikára vezető mechanizmusokat kell erősítenünk. Hogyha úgy tűnik, hogy itt zsákutcába jutottunk, és nem vagyunk képesek előrelépni ezen a területen, hogyha ilyen helyzeteket látunk, akkor a szomszédsági politikát kell első eszközként elővennünk a probléma megoldására. Különösen, hogyha arra gondolunk, hogy az Európai Unió alapvetően a legnagyobb potenciállal rendelkező gazdasági tömb, Azonban az Európai Unión belül is már olyan nagy a sokszínűség, a sokféleség, hogy mindenképpen fontos, hogy, hogy ezt figyelembe vegyük más országokban is. Tehát saját példánkon látva más országokban is figyelembe vegyük a sokszínűséget elhangzott e szenvedélyes hozzászólásban, hogy dinamikus Európáról szóltam. Nos, engedjék meg, hogy ezt a személyes tapasztalataim alapján világítsam meg. Korábban aktív sporttevékenységet folytattam, sokat bicikliztem, a Tour de Cologne-on is részt vettem versenyzőként, és emlékszem, hogy egyszer föl kellett tekernem az emelkedőn, nem volt túl egyszerű. Azt mondtam egy versenytársamnak, gyere, menjünk kicsikét lassabban. Rám nézett, és azt mondta, hogy nem tudok, hogyha lelassítok, akkor felborulok. Nos, ez a helyzet itt most Európában is. Egész egyszerűen nem léphetünk a fékre, nem haladhatunk lassabban, előre kell haladnunk gyorsabban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ezzel az eszmecserét lezárjuk, reméljük, hogy a soros lengyel elnökség sikeres lesz. Én úgy gondolom, hogy ezt megérdemlik. Minden sikert, a legjobbakat kívánjuk a munkájukhoz. Thank you very much.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 Colleagues! Kollégák, kérem készítsék elő a szavazókártyáikat, mert kivételes módon. Kérem figyeljenek rám. Még messze van a munka ülésünk vége. Kérem szépen a párbeszédet ne a terembe folytassák le. A Kérem mindenkit, aki állva beszélget a teremben, szíveskedjenek ezt abbahagyni és távozni. Amint mondottam volt, kivételes alapon szavazást ö, tartunk, mert ö, úgy döntöttünk, hogy egy véleménnyel járulunk hozzá az AFET munkájához, a tanács és a bizottság javaslatáról van szó. Konkrétan a tanács és a bizottság számára készült a véleménytervezet az EU-Moldova társulási megalapodásáról. Azonban az AFET holnap tartana szavazást, és ők felelnek ezért. Lehet, hogy a mi véleményünknek kihatása lesz az ő döntésükre, tehát nekünk ma kell tartanunk a szavazást. Úgyhogy véleménytervezetről szavazunk. A vélemény előadója David Martin, ezt az anyagot mindenki megkapta. És tovább is lépünk a szavazáshoz. Mindösszesen hetes módosító indítványt nyújtottak be, ezekre a módosítókra szavazunk. E, egyes módosítók. Ki van mellette? Ellenszavazat. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Who is missing? Ki hiányzik? Our newcomer. Our new colleague, yes. Az új kollega. De azt a szavazatot be tudjuk számolni majd. Megvárom tehát önt. No problem. Christopher. Okay, we'll count him in. Huh? Okay, we'll count. So you, we will. Tehát igen szavazatként vegyük figyelembe az ön szavazatát? Helyes. A módosítót elfogadtuk. Kettes módosító. Ki szavaz mellette? Ellene? Elutasítva. Hármas módosító. Mellette? Ellene? Elfogadtuk. Jó, ellenőrzést tartunk. Uh, original paragraph two. Az eredeti kettes bekezdésnek az első részére szavazunk, mellette ki van, ellene, tartózkodik, elfogadva. A második részre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító, ez egy kiegészítés a kettes bekezdéshez. Ki támogatja? Ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító indítvány. Illetve ellenőrizzük a négyes módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most érkezünk az ötös módosítóhoz. Támogatja? Ellenszavazat? tartózkodás elfogadtuk, hatos módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva, hetes módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Végső szavazás a módosított véleménytervezet teljes egészére elektronikusan fogunk szavazni. Ennyit az kerül. A véleménytervezetet elfogadtuk. Uh, 20 was in favor, 5 abstain. 20 mellette és 5 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Az anyagot átküldjük az AFET bizottsághoz. Ezzel tovább is lépünk a hatos napirendi pontra. Ez az általános preferenciák rendszere, nagyon fontos anyagról van szó. Aki távozni óhajt, szíveskedjen minél gyorsabban távozni, hogy folytathassuk a munkát. So, GSP. Tehát GSP. preferenciák, a, erről már hallottunk, Eközben a bizottság is elfogadta a saját ö, tervezetét. Kijel, kijelöltünk az EPP-től egy előadót, Christopher Fjellner a neve. Ez egy nagyon fontos állásfoglalás illetve a kereskedelem területén az egyik legfontosabb szabály a jogalkotási eljárás hatája alá tartozik, ami tehát azt jelenti, hogy a parlament döntést kell, hogy hozzon ebben az ügyben. Úgyhogy az előadónak adom meg a szót, Fielner úr, szíveskedjen felvezetni a témát. Elnök úr, köszönöm szépen. Ahogy ön is mondta, a GSP valóban egy nagyon fontos rendelkezés, valószínűleg az egyik legtágabb hatályú szabály a kereskedelem területén, és nagyon bonyolult is. Amikor beleástam magam az anyagba, egyre jobban láttam, mennyire szerteágazó. Azért is fontos ez, mert ennek a szabálynak sok ember életére közvetlen kihatása van, meg a szakmában is sok vállalkozásra. De mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy ez legyen egy korlátozott jogi eszköz, tehát legyünk tisztában azzal, hogy mi az, amit elérhetünk ezekkel a tarifális preferenciákkal. Ez a rendelkezés nem változtatja meg a világot, Szeretném, hogyha rávilágíthatnék azokra a területekre, ahol további elmélkedésre van szükség, illetve remélem, hogy, hogy eszmecserét is folytathatunk majd a témával kapcsolatban. Most nem akarom a részletekbe menően prezentálni ezt a tervezetet, nem ez a dolgom. A májusi ülésünk nagyon hasznosan gondoskodott erről, de néhány kritikus kérdésre felhívnám a figyelmet talán több kérdést fog felvetni, mint amennyi válaszsal szolgálok. Az első, amiről beszélnünk kell, az az országok lefedettsége. Ennek az új tervezetnek az új eleme az, hogy kik azok, akik fedezet alatt vannak, például a kedvezményezett országok száma 146-ról körülbelül 80 országra csökken le, E, a javaslatban három aspektus van. Először is vannak országok, akiknek e, vannak belső e, preferencia megállapodásaik, főleg import megállapodások, ezek nem kedvezményezettek. Aztán azok az országok, akiket a világbank magas jövedelmű vagy felső közepes jövedelmi kategóriájúnak minősít, ők sem jogosultak már a preferenciákból származó kedvezményekre. Végezetül a tengeren túli országok, vagy városok, akiknek alternatív konstrukcióik vannak, ők is kikerülnek a kedvezményezettek közül. A felső közepes jövedelemmel rendelkező országoknál húzzuk meg a vonalat. Ez azt jelenti, hogy az egyfőre jutó jövedelem az kb. 4000 dollárnál van. E, legyünk e, becsületesek. Ez e, drámai módon csökkenti azt a nagyvonalúságot, amelyet mi nyújtottunk volna azon országoknak, akik legalábbis magukról azt állítják, hogy fejlődő országok. Ebben a kontextusban meg kell említenünk azt is, hogy a világbanki index nem újdonság a GSP rendelkezés szempontjából. A 2002-es rendelkezés kimondja, hogy a magas jövedelmi országokat ki kell emelni a kedvezményezettek sorából. Az öt legnagyobb import szektor E, lett volna az alapkritérium, de ennek alapján gyakorlatilag nem is zártak ki egyetlen országot sem. Megvan ennek a logikája, hogy e, rövidebb a kedvezményezett országok listája, például az öbölmenti országok, ahol ugye nagyon nagy az egyfőre jutó bevétel. Szerintem nincs vita a tekintetben, hogy ők ne legyenek részei ennek a listának. a bizottság majd később elmondja véleményét, de egyébként többször hallottam a véleményüket. Ők egy, egyfajta egy közös preferencia egységről beszélnek, ahol gyakorlatilag a nagyobb országok e, elfogyasztják a meglevő preferenciákat, tehát a kisebbeknek nem jut. Úgyhogy ha kiemeljük a sorból a nagyobb országokat, akkor több marad a kisebbeknek. Megvan ennek a maga logikája. De szerintem nagyon fontos, hogy legalább két dolgot figyelembe vegyünk. Először is, ez vajon azt jelenti-e, hogy a szegény országok képesek lesznek felhasználnia a preferenciákat. Mert hiszen mondjuk kiemeljünk egy országot, mondjuk Indiát. Ez okvetlenül azt jelenti, hogy a Szaharától délre valamelyik szegény ország ki tudja használni ezt a preferenciát, és exportálni tud? Vagy mondjuk, vagy mondjuk az USA esetleg felhasználja a felszabaduló preferenciát, és nagyobb versenyképességre tesz szert Indiával szemben. Ezeket meg kell vizsgálnunk. Végül pedig ugye be kell látnunk, hogy amikor kiemeljük az országokat, ugye a, a, a, nagy, a nagy halakat kiemeljük a medencéből, akkor nagy előnyökhöz juttatunk másokat. Úgy gondolom tehát, hogy megvan a logika, ami miatt rövidíteni tudjuk a listánkat. Van egy másik fajta logika is. Megpróbáljuk megkülönböztetni a fejlődő országokat Ugye ezek egytől egyig ugyanúgy nevezik magukat fejlődő országnak, de hát mégsem ugyanazokról van szó. Nem láttunk olyan megállapodást, amely alapján differenciálni lehetne a WTO-n belül a felemelkedő vagy fejlődő ország definíció nem biztos, hogy helytálló. Figyelembe kell vennünk az állandóan változó gazdasági tájképet. Tehát egy stabil és nemzetközileg elismert kritériumra van szó. Nem, nem utolsó sorban azért, hogy ezzel emellett érvelni tudjunk, és meg tudjuk védeni a WTO-n belül, hogyha valaki vitatná. Kérdés persze, hogy a világbanki index vajon az egyetlen alternatíva-e, nem túlságosan földhöz ragadt-e, hogy esetleg volna valami másik lehetőség. Mindenképpen valami stabil dologra van szükség, és arra, hogy ne keverjünk össze túl sok e, ismérvet. E, mert elképzelhető, hogy ennek alapján egyszer csak majd valami harmadik félre kell hagyatkoznunk, e, ezzel ez a rendszabály olyan következményeket idézne elő, amit nem akartunk eredetileg. Aztán a, kizártjuk azokat a az országokat, amelyeknek van valamiféle szabadkereskedelmi megállapodásuk. Ezek az országok egyébként sem nagyon használják a GSP rendszert, mert hiszen vannak nekik egyéb megoldásaik, amelyek inkább preferenciálisak. Mindenképpen eh, meg kell vizsgálnunk ennek a javaslatnak a konzekvenciáit regionális, regionális szinten mi történik azokkal az országokkal, akik benne maradnak ebben a konstrukcióban. Hogyan, hogyan használják ezek majd a preferenciáikat, ha egyszer csak az lesz a végeredmény, hogy a korábbi partnereik már nem tartoznak a GSP rendszerbe. hogy ha változtatni akarunk, akkor legalább a döntéseknek a következményeivel tisztában kell lennünk. És még valami, egy második dolog, ami fontos, hogy először is az országos lefedettség, oké, okay, a másik pedig a termékeknek a lefedettsége. Itt a legfőbb, ö, ö, a legfőbb érve az, hogy ha a kvótákat leszállítjuk, akkor az EU-nak nagyon lecsökken a játéktere, a mozgástere. Bizonyos csoportok, bizonyos szektorok nagyon érzékenyen reagálnak ezekre a változásokra. Európán belül érzékeny az ágazat, azonban nem biztos, hogy ez okvetlenül azt jelenti, hogy az adott ágazat fontos is, hogy nagyon fontos a kereskedelem fejlesztése szempontjából. Tehát ezt a megfontolást se hagyhatjuk figyelmen kívül. Hogyha a kedvezményezett országok listáját lerövidítjük a bizottság javaslata szerint, akkor arról beszélünk, hogy fajlagosan nagyon korlátozott számú országnak adunk preferenciákat. A 80 megmaradt országból 49 tartozik a minden csak fegyvert ne típusú konstrukcióba. Ugye? Ennél fogva tehát a teljes áru kategória, teljes listáját figyelembe kell majd vennünk. A harmadik dolog, amit említenék, az a GSP Plus. A kedvezményezettek szám, jelentős számban nem folytatják a GSP pluszt. Eh, Dél-Amerika, Peru, eh, esetleg Kolumbia is ezekhez tartozhat. A bizottság a GSP-vel eh, a bizottság végül is azt mondja, hogy ha jól megy a kereskedelem, akkor a GSP plusz ne legyen annyira vonzó az érintett országok számára. Ez egy konstrukció, hogyha csatlakoznak és megvalósítják, megvalósítják ezt, hogyha 27 nemzetközi egyezményt hajtanak végre, akkor preferenciális keres, kereskedelmi lehetőséghez juttok az EU-n belül. Nagyon fontos, hogy a csatlakozás az valamilyen előnyökkel jár. A bizottság tulajdonképpen kicsit aktualizálta az anyagot, bevették a klímaváltozást, Itt egyébként a teremben látom a kockázatot, hiszen itt mindenkinek legalább egy vagy két kedve, kedvenc egyezménye van, amelyet fel szeretne vetetni, illetve mások meg ki akarnak vetetni ilyen egyezményeket. Szerintem figyeljünk oda, körültekintő módon értékeljük a listát. A 27 egyezményt néztem át. Vannak, vannak európai tagállamok, Svédország, a saját hazám például mi sem írtunk, mi sem írtunk alá egy olyan egyezményt, amiről azt mondjuk, hogy másoknak meg alá kéne írni. Úgyhogy nehogy elveszítsük a vonzásunkat. Mert ha ez így van, akkor nagyon, nagyon kevésbé tűnünk előnyösnek mondhatnánk azt, hogy nem foglalkozunk a végrehajtással, de azért meg kell találnunk e, az egyensúlyt. A bizottság dokumentuma a e tekintetben elég jó. Még valami. E, fokozatosságra volna szükség. Ez azt jelenti, hogy egy adott ország elveszti a preferenciáit, akkor lehet, hogy más kontextusban vonzóbbá válik más országok számára. El kell írnünk egy, egy küszöb Egyfajta korrekciót ö, kell látnunk ö, a tekintetben, hogy vannak más ö, áru ágazat, árutermelő ágazatok, amelyek fejlettebbek. Lehetséges, hogy ennek a folyamatnak a végén esetleg mód lesz a küszöbb értékek leszállítására. A védő intézkedések kérdése is fontos. Az elnök a meghallgatáson erről már beszélt a gsp esetén. Ezeket a, a védő intézkedéseket nem nagyon használták, de valójában azért, mert eddig erre nem igazán volt szükség. amennyiben a szükség felmerülne, akkor hát megkockáztatom, azt mondom, hogy nagyon nehéz volna ezeket a védőintézkedéseket használni. Az általános és a konkrét intézkedéseket is nehéz lenne alkalmazni. Egyébként az érintett felek a bizottságtól kérhetik, hogy ők kezdeményezzenek egy vizsgálatot, de ezt élő óvatossággal kell kezelni, mert hiszen a védőintézkedések egyfajta biztosítékot jelentenek a számunkra, hogy más ágazatokban aztán a saját kívánságunk szerint járhassunk el. A döntéshozatali E, eljárásokról is beszélnék. Itt csak érintem ezeket, mert túl bonyolult a téma, de röviden. A bizottság a delegált e, aktusokkal kapcsolatban javaslatot tett, és itt egyetértek azzal, amit e, Schulz úr javasolt, és ennek az alapja a saját jogi szolgálatunknak a véleménye. Az új eljárás eltér a múltbeli gyakorlatoktól, annak érdekében, hogy megfeleljen a Lisszaboni szerződésnek. És valószínű, hogy a tanácsnál itt ütközünk majd a legkeményebb ellenállásba. Utoljára, de nem utolsó sorban a rendelet időtartama a bizottság azt javasolja, hogy ez legyen egy nyílt végű rendelet ami azt jelenti, hogy nincs lejárati dátuma. A magam részéről ezt jónak tartom, mert az előre tervezhetőség az jó a gazdasági szereplők számára, illetve az országok számára is, ahol szükség van a további fejlődésre. De persze ettől még újra elővehetjük a kérdést, mondjuk 5 év múlva egy felővizsgálatra kerülhetne sor. Azonban a bizottság ugye notorius módon késlekedik e területen. Most nem tudom, miért kellene nekünk feladnunk a, ezeket az eszközeinket. Esetleg egy nagyon hosszú időtartamra szóló rendeletről beszélhetnénk. Ezzel a jogalkotási hatásköreinket nem, nem adnánk fel. Mondjuk, mondjuk az tíz évre szóló a felszólalásom végén visszatérnék az alapokhoz. Mit akarunk elérni ezzel a rendelettel? Számomra ez nem pénzsporolásról szól. Nem arról beszélünk, hogy a gazdasági válságra való tekintettel ezt meg azt akarjuk a fejlődő országokkal, ez rossz jelzés lenne. Ez egy kísérlet arra, hogy limitáljuk a fejlődő országoknak nyújtott preferenciáinkat, sőt, sokkal inkább fókuszáljunk. Jobban kell céloznunk, és kevésbé legyen komplikált ez a szabály, mert hiszen a GSP az egy nagyon bonyolult. Legyen az új szabály előre tervezhető. Tehát fókuszáljunk, csökkentsük a bonyolultságot, és e, e, javítható legyen a tervezhetőség. Amennyiben bármilyen mértékig limitáljuk azt, hogy mennyi preferenciát adunk a fejlődő világnak, akkor gondolkodjunk el azon, e, hogy milyen irányba mozduljunk el. A bizottságnak az anyagát, ezt, a, ezt a képzelését osztom. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a hozzászólást, és valójában ö, ö, már is ö, jelentkeznek hozzászólók. Martin SMD, Opert, S.R. Helmut Schulz, Helmut Scholz mindenütt jelen van, úgy látom, több frakciót is képvisel. Szalvinia, EFP, tehát akkor a, a, a vitát megnyitom, tehát Mr. Martin, Martin úr, SMD. Köszönöm szépen, nekem is lenne egy hosszú listám, de Megpróbálok röviden beszélni, nagyon teljes körű bevezetőt hallottunk. Most tehát tulajdonképpen itt több dimenzióban kell gondolkoznunk. Ugye olyan, mint egy sok játszma, bármilyen irányba haladunk, mindennek lesz valami kihatása. Tehát, hogyha bizonyos országokra, bizonyos termékekre vonatkozik, akkor teljesen racionális elvárások lennének a preferencia szempontjából az országok a GSP-n belül aggódnának amiatt, hogyha a szomszédok benne vannak, és ők kimaradnak, azután mi lesz azokkal, akik kimaradnak, és szabadkereskedelem mi megállapodásaik vannak, ők is aggódni kezdenek majd a termékeik miatt. Tehát nagyon sok ö, ö, dolgot kell itt kiegyensúlyozni, de mindenképpen, mint a ö, jelentéstevő, én ö, nagy örömmel üdvözlöm ezeket a javaslatokat, és gondolom, hogy módosítani kellene egyes javaslatokat és egyes szabályokat, és nem pedig drámai változásokra lenne szükségünk. Ugyanakkor azt, annak is örülök, hogy 176-tól lemennénk 80 országra, ez is nagyon jó lenne, ugyanis azokra az országokra tudnánk koncentrálni, amelyeknek a legnagyobb szükségük lenne erre, de a közepes jövedelmű bevételű országok miatt aggódom inkább, ugyanis ők használták ezt a GSP plusz és a közösségi támogatást, és végeredményben, hogyha elveszítenék ezt a státuszukat, akár a GSP pluszba, akár a GSP-be, akkor ez általános helyzetbe hozhatna őket, és ugyanakkor a fokozatosságot kellene megvizsgálni termékek szempontjából inkább, mint országok szempontjából. Tudom, hogy ez nagyon bonyolult, de még mindig úgy gondolom, hogy vannak olyan országok, amelyek kiesnének különben, de bizonyos területek, érzékeny területek miatt mégiscsak bent kellene őket tartani ebben a rendszerben. És az a tény, hogy kevesebb országra kellene koncentrálni, az nem hiszem, hogy kifogás lenne, hogy itt pénzt fogunk megtakarítani, Ezáltal kb. 3 milliárdról 1,7 milliárdra vehetnénk le évente. Nem hiszem, hogy ennek ez megfelelő indok lenne a változásokra és ezt is meg kell vizsgálni, az importáló országok helyzetét is, és ugyanakkor nem szabad túlságosan is limitálni ezeket a preferenciákat, amikről az előbb szó volt. Ugyanakkor örömmel üdvözlöm a javításokat, ami a nyersanyagokat illeti, ott inkább aggódom, ugyanis megint csak úgy tűnhetne, hogy az Európai Unió azon ügyködik, hogy hozzáférhessen könnyebben ezekhez a nyersanyagokhoz, csak azért, mert ilyen nagy a befolyása. Ami a többi szabályokat illeti, nem hiszem, hogy abszolút értelembe kellene ezeket is limitálni, és ugyanakkor a dátumokkal kapcsolatban is lenne egy-két kifogásom. Tudnélik, hogyha nyílt végű a megállapodás, akkor természetesen, ha módosítunk, akkor a parlamentnek is ki kell vennie a, a részét, úgyhogy elérjük a megfelelő kombinációt. Tehát ha szabályokat akarunk megváltoztatni, a parlamentet is be kell vonni, parlamenttel konzultálni kell, és abban az esetben se lesz probléma, ilyen zenei befejezést is kaptunk ehhez a hozzászóláshoz. Köszönöm szépen. A, a következő hozzászólás Szeller a Zöldek frakcióját képviseli. Igen, a két nagyon fontos dologról van itt szó. A, az egyik a megjegyzések, amiket a kritériumokkal kapcsolatban hallottunk, tehát hogyan kell kiválogatni ezeket az országokat a GSP szempontjából, és azt mondták, hogy a blunt instrument, tehát nem igazán éles lesz ez, ez az eszköz a, a Világbank adataival összehasonlítva és természetesen így is kell eljárni, és ezt ki kell bővíteni, ki kell egészíteni egyéb például az emberi jogok kritériumával. Tehát ez lenne az egyik gyenge pont, a másik pedig a conditionality kérdés. Tehát a, a bizottság ugyanis azt javasolja, hogy ki kellene hagyni bizonyos országokat, és pedig export szabályokat kellene alkalmazni a nyersanyagok e, exportja szempontjából, és ez itt megint vannak természetesen nagyon jó okok is arra, hogy valaki ne akarja exportálni a nyersanyagot. Ugye erről, erről is tudunk, és ezeken a kérdéseken tovább kellene dolgozni. Egyéb kérdések még a, a, a kihatások felmérése, tehát a hatás felmérés lenne, és például a munkahelyek stabilitása. Ugyanis a jelenlegi GSP szabályokat, hogyha megváltoztatjuk, akkor ez milyen hatással lenne a munkahelyekre például. És ugyanakkor a GSP célja az volt, hogy hogy segítsen a szegénységet felszámolni. Ilyen jellegű eszközként használtuk, és természetesen a, a világnak több mint a fele szegény, és ezek a szegények a közepes jövedelmű országokban élnek, tehát itt megint bejön ez az úgynevezett blunt instrument szükségessége. Ne legyen olyan éles az az elválasztás és ugyanakkor ott vannak a régiók és az alrégiók, és akkor mi történik, hogyha az egyik ország megkapja ezeket az előnyöket, a másik pedig nem, milyen hatással lesz ez az érintett régióra. Ezt is nagyon gondosan meg kell vizsgálni, mielőtt a szabályokat módosítanánk. De természetesen a későbbiekben is hozzá szeretnék majd szólni a vitához. Helmut Scholz? a zöldek frakciója részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Punkt. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos pont, egy nagyon fontos hozzájárulás, egy nagyon fontos jelentést. Szeretném osztani a jelentéstevőnek a megközelítés módját, amikor is a 3D dimenzióról szólt, illetőleg a kérdés komplexitásáról. Martin kollégával együtt. Úgy azt kell, mondjam, hogy a bizottság, az Európai Bizottság a javaslatával a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretén belül átvette a parlamentnek a javaslatát, és úgy gondolom, hogy együtt a bizottságot és a tanácsot és a parlamentet is egy oldalon tudhatjuk ebbe a kérdésbe, hogy messzes, mit kolléga mondta. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy amit itt meg kellene vizsgálnunk még egyszer a legutolsó kérdés, hogy tulajdonképpen miért is tesszük ezt az egészet, mire is szolgál ez az egész rendszer és annak az alkalmazása. Úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy mi a célja a ennek a rendszernek, az általános preferencia rendszernek. 1968-as eh, új Delhi egyezményben benne áll, hogy a rendszer célja az, hogy a fejlődő országoknak segítsen az exportbevételeiket javítani, növelni, és jobban kifejlesz bennük a képességet az iparosodásra, és a fenntartható, önálló lábakon álló gazdálkodás alapját megteremtse. Tehát a, ezekben az országokban a gazdasági fejlődést hivatott támogatni. Hogyha megnézzük ezt az eredeti szabályozást, akkor azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az eddigi mechanizmus tényleg elvezet-e, és elvezetett-e ehhez a célhoz. Úgy gondolom, hogy mindannyian elismerjük, hogy az Európai Unió ezekben az években a legfejlettebb, legátfogóbb, legnagyobb e, ilyen preferencia rendszert tartott fel 13 világméretű programmal, tehát ezeket vezette be és fejlesztette ki. Most pedig azt kell megnéznünk, ugye, hogy ez a rendszer, azt kell, hogy lássuk, hogy ez a rendszer nem vezetett az eredetileg kitűzött célokhoz. Tehát miért nem voltunk abban a helyzetben, hogy tartósan elérjük az eredetileg kitűzött célokat, és miért van az, hogy a legszegényebb országok továbbra is azok, amelyek korábban voltak, tehát megőrizték ezt a pozíciójukat. Ugyan egy fokkal, egy lépcsőfokkal tovább jutottak, de mégiscsak ők a legszegényebbek. Éppen ezért az Európai Unió tehát az Európai Unió importja az ugye 60 milliárdos volumenű, a preferenciával érintett országokból azonban nagyon keveset importálunk, az ő részarányunk a legkisebb az importból. Azok viszont, akik az exportot az exportbevételeiket, magas szinten tartják, és a legmagasabb az bevételük, ővelük kereskedünk a legtöbbet. Tehát ezt kell megnéznünk, érdemi vizsgálat kell. Szeretném felvetni ezt problématként, különösen, ha azt látjuk, hogy a WTO megállapodás időközben, ugye a hosszú, a mechanizmus bevezetése óta eltelt hosszú időben, most fenyegetően oda fog vezetni, hogy ezek, ezeket a preferenciákat veszélyezteti. Tehát kérdés, hogy a bilaterális kereskedelmi egyezmények megkötése mennyiben befolyásolja ezt a rendszer. Tehát, a, tehát az általános kereskedelmi preferencia rendszer hogyan viszonyul ahhoz a lehetőséghez, vagy ahhoz a fenyegetettségéhez bizonyos államoknak, hogy regionális vagy bilaterális egyezményeket kötnek a kereskedelem területén. Tehát ez egy új szempont, amit az érdemi értékelésnél figyelembe kell vennünk. Aztán átérnék a második pontra, úgy gondolom, hogy ez az, amit Fjellner úr is kiemelt, fontos kérdésként meg kell néznünk, hogy ezt, hogy a világbanki rangsorral mi a helyzet, mennyire alkalmazható ez tehát mennyi a dollárban mért éves jövedelem évente. Véleményem szerint, hogy itt kifejezetten állást kell foglalnunk. Ehm, ugye a bizottság azt mondta, hogy itt talán alkalmazhatjuk egy az egyben ezt a rendszert, nem feltétlen mondhatjuk azt, hogy magasabb jövedelemmel gazdagabb az ország, itt azonban konkrét gazdasági helyzet ehm, van, ugye az Európai Unión belül is, például Bulgáriában a 6700 euró az egyfőre jutó GDP. Mi van, hogyha bizonyos országok az általunk kitűzött határérték alá esnek, akár az Európai Unión belül is? Tehát ez az a kérdés, amit újra meg kell vizsgálnunk, hiszen gyakorlatilag az általunk lefektetett kritériumok alkalmazása kérdőjeleződik meg, és ez az is vezet, hogy a közepes jövedelmi országok egész sora, amik most ki fognak esni a preferenciarendszerből, például Amerikában, vagy olyan országok, amelyek a kereskedelmi egyezmények hatája alá fognak esni, például 4000-5000 dolláros éves GDP-vel. Nos, szám, számukra fontos lenne, hogy lehetővé tegyük a hosszú távú gazdasági tervezést hosszú távú rendszerekkel. Itt, hogyha jól értettem, akkor a jelentéstevőnek a véleményét osztom abban, hogy meg kell nézni ezeknek az országoknak a csoportját, meg kell nézni az őket kezelő mechanizmust, és ezzel szeretnék visszatérni az eredeti megállapításhoz. Az a fontos, hogy az eredeti célokhoz tartsuk magunkat, és még egy javaslatot szeretnék itt közé tenni, hogy a, ki, ki, kidolgozzuk a különböző ösztönző, ösztönzőket, azokat az országokat, akiket szeretnénk bevenni a preferencia rendszerbe, szeretnénk ott őket előnybe részesíteni, azoknak írjunk ki bizonyos ösztönzőket, bizonyos célokat, amelyeket, hogyha elérnek, akkor ösztönözzük őket. Köszönöm szépen. Thank you, finally. Köszönöm szépen, és még az utolsó hozzászóló. Én nagyon rövid leszek. A mi frakciónk abszolút a GSP plusz mellett szavazna, és itt tulajdonképpen nem kell a marxista kritikára alapozni mindezt, és nem szabad azt mondani, hogy nem arról van szó, hogy a harmadik országokban támogató termékeket kell dömpingelni. Itt tulajdonképpen nem erről van szó, és arról se, hogy hasonló módon hozzák be a termékeket az EU-ba. De e, úgy tűnik, hogy e, például a cukorral éppen ez történik, tehát e, támogatott kukor, cukrot, répa cukrot szállítanak a harmadik világba, és onnan pedig jön ide a nátszukor. Tehát ugyanaz éppen ezért az aggaszt minket különösen, hogy a javaslat egyrészt 96 eh, országot eh, kivesz a 176 közül, amelyek tulajdonképpen megfelelnének a megállapodás szempontjából, és ugyanakkor azt is lehetne mondani, hogy ez rendben lenne, ugyanis most inkább a többi országra fogunk koncentrálni, lerövidítettük a listát de ugyanakkor a csak fele akkora az előny most már, 1,7-re ment le 2,9-ről, 2,9 milliárdról, és szóval végeredményben csökken az országok száma, csökken ugyanakkor az érték is, és éppen ezért mi úgy gondoljuk, inkább pártról beszélnék, mint frakcióról, hogy mi kereskedelmet, nem támogatást kívánunk. Tehát a GSP Plus nagyon jó módja ennek, hogy éppen ezt elérjük a jelenlegi formájában. Ugyanakkor viszont a jelenlegi javaslat azt jelenteni, hogy kevesebb kereskedelem és nagyobb támogatás jönne létre. Éppen ezért ellenzem, és a, remélem, hogy a bizottság mindent el fog követni, hogy javítsa ezt a e, javaslatot, és pedig maximálisan, már nem tudjuk tá elfogadni jelenlegi formájában. Itt e, meg kell fejeznünk ezt a e, vitát két, egy-két ponttal, és pedig először is a, a végeredményben ezeket a preferenciákat, csak olyan esetekben lehet használni, hogy a fejlődést serkentsük vele. Ez lenne az egyetlen célja ennek pedig az MSN szabályról. Tehát tekintve, hogy kivételekről van szó, a kivételek számát csökkenteni kell, lefedettség szempontjából, országok lefedettségéről szempontjából, és a időtartam szempontjából minden kivételre ugyanezt a szabályt lehet alkalmazni. Ugyanakkor tekintve, hogy kivételről van szó, eh, nagyon fontos, hogy objektív kritériumok alapján oldjuk ezt meg, különben azt mond, azzal vádolnának minket, hogy megkülönböztetéseket teszünk, és éppen ezért a, a, a kritériumok elengedhetetlenül szükségesek, amikor is ezeket a kereskedelmi preferenciákat nyújtjuk valamelyik országnak és végeredményben az egy, ennek az egyetlen célja a fejlődés, a fejlesztés, és éppen ezért a legkevésbé fejlett országokra kell mindezt koncentrálni. Ha ezt kibővítjük a országokra is, akkor végeredményben a fejlődő országok közül a legversenyképesebbek fogják ezt majd kihasználni, és a többiek megint csak alul maradnak. Ugyanakkor tekintve, hogy a célkitűzés éppen a fejlődés, éppen ezért a fejlődő országoknak a termelőit kell segíteni, és nem az, az EU importőröknek a saját érdekeit kell védenünk, és ez elengedhetetlenül szükséges. Ugyanakkor a, a GSP a, rendszer nem szabad, hogy a legversenyképesebb iparágaknak nyújtson preferenciát, és pedig úgy, hogy az európai ipart ezáltal tönkretegye, és Európában tűnnének el a munkahelyek. Tehát ezt, ez, ez nem is kíván semmi magyarázatot akár, akkor se, hogyha a legkevésbé fejlett országokról eh, van szó. Természetesen itt eh, eh, bőkezűbbnek kell lennünk, mint az Egyesült Államok lennének, vagy az ő esetükben, de természetesen nem szabad, hogy mi szenvedjük kárát ennek a rendszernek. Peter Samson egy másik meghívott, és ugyanakkor itt van ez a javaslat a bizottság részéről, és szeretném, hogyha ő most újabb érveket hozna fel a vita, a mostani eszmecserével kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a megjegyzéseket is a a résztvevőktől, és remélhetőleg tegnap mindenki e-mailen kapott egy információs csomagot, ami körülbelül így néz ki, mindenkinek elküldtük, és remélhetőleg ezt ki is nyomtatták, itt a teremben meg is lehet találni. Két részből áll, először is van egy első csomag, az egyszerű csomag, aminek a segítségével mindenkinek információt tudunk nyújtani, és ezután a 17 legfontosabb kérdés és válasz található, és ehhez most már a mostani vitának köszönhetően újabbakat tettünk hozzá. De látom, hogy még van, mindig vannak félreértések a jelenlegi ö, ö, rendszerrel kapcsolatban, tehát ezt is leírtuk, és ehhez fűztünk még egy hatoldalas függeléket is részletesebben, és a különböző motivációs részleteket is taglaljuk benne, azzal kapcsolatban, hogy melyik ország felel meg ezeknek az elvárásoknak, és melyik nem, kis és szerény országok, termékek, fokozatossági, SPG, SP+, és így tovább. A kérdések és válaszok segítségével gondolom, hogy az itt felhoz említett kérdések egy részét meg is válaszoltuk, ha nem így van, akkor természetesen most meg tudjuk őket is válaszolni. Tehát először is szeretnék például kitérni a háttérre, ami, amit talán egyesek nem ismernek kellőképpen, a jelenlegi javaslat nem kifejezetten a a bizottságtól származik, ugyanis részletes konzultáció folyt le, erről is, ezt is meg lehet találni az interneten, egy hatáselemzést is elvégeztünk, tehát ezt megint meg lehet találni az interneten, és egy részletes tanulmányra alapszik, a Sussex Egyetem tanulmányára egyebek részvételével. Tehát újabb kérdések merültek fel a jelenlegi rendszer hatékonyságával kapcsolatban. Köszönöm ezeket a kérdéseket, vegyesek az eredmények, de minden esetre többé-kevésbé ez a rendszer segített egy jó pár fejlődő országnak, az, az exportjukat lendítette fel, és bevételhez juttatta őket. Tehát ez valóban egy ilyen úgynevezett blunt instrument, talán nem segített annyit, mint például egy óda segíthetett volna, talán más módon próbáltuk ezt megoldani, és pedig a országonként ami rögtön felhozza a következő kérdés, mi történik azokkal, akik szegények és közép jövedelmű bevételű országban élnek. Na, nagyon nehéz bejutni külön olyan szegényebb területekre egy, egy jövedelmező gazdaságon belül. Ugyanakkor vannak, akik nagyon meg vannak elégedve azt, hogy 176 országról lemegyünk körülbelül 80-ra, a kritériumok meghatározásáról van szó, nem pedig az országok számáról. És a tengeren túli országok és területek több mint 30-at tesznek ki ezek körül szabadkereskedelmi megállapodások is léteznek, ahol már is jobbak a feltételek, mint a GSP, és ugyanakkor magasabb jövedelmi országokat se felejtünk el, és ezeket nem akarják igazán visszahozni, ezt tudom, és ezeket eléggé könnyen tudjuk levenni a listánkról. Tehát mi marad az szürke területen? Ezek a közepes jövedelmű országoknak a felső rétege körülbelül 13-15 ország. Ez is benne van a most említett jegyzékben úgyhogy nem fogok most részletekre kitérni, de a kérdés, Solc úr kérdése, mi lesz az egyes tagállamokkal ilyen értelemben? Mi bizonyos kategóriát akartunk figyelembe venni a Világbank részéről, nem igazán azt vizsgáltuk meg, hogy mi történik az egyes tagállamokkal. Tehát ha ezt megváltoztatjuk, az nem jelenti azt, hogy valami is megváltozik a tagállamokkal kapcsolatban, és hogyha itt van valami fejlődés, akkor ezek is bekerülnek majd a felső közép osztályba mondjuk az országok kategóriát figyelm. De, tehát Libiától egészen Kubáig például a jelenlegi adatok alapján bekerülnek ebbe a kategóriába, mert most már három éve itt vannak, tehát őket most már nem vehetjük be a, a mi listánkra. Ugyanakkor érzékeny országok, sérülékeny országok, tehát visszakerülhetnek, mert hogyha visszavetődik a gazdaságuk, csökken a gazdaságok hatékonysága, akkor újra bekerülhetnek a mi listánkra. És a fordítottja is megtörténhet a termékek elfedettségét is részletezzük ebben a jegyzékben, arra se fogok most kitérni, de ugyanakkor a javaslatainkban arra kértek bennünket, hogy foglalkozunk arra, hogy mit, azzal is, hogy mi történik a költségvetéssel. A bizottságnak ez a kötelezettsége. Nem mi aggódunk amiatt, hogy most pénzt takarítunk meg, vagy pénzt költünk. A lényeg az, hogy a legtöbb ország, amelyik jelenleg magasabb tarifának van kitéve, majd bekerül a tárgyalások körébe, és ez újra lecsökkenne. Tehát itt megint az adatok között fogunk elveszni, mert kérdés az, hogy mi történik majd ezekkel a változásokkal, mennyiben tudjuk a, tarifák természetét megváltoztatni. De természetesen a, a legtöbb ország mégiscsak liberalizált kereskedelembe vesz majd részt, éppen a tárgyások miatt, is, ha a gazdasági sok során megint elszegényednek ezek az országok, akkor megint kihasználhatják ezeket a lehetőségeket, és bekerülnek a kedvezményezettek körébe. Tehát így tudjuk kihasználni a költségvetési hatásokat. De nem ez volt a lényeg amikor is a különböző ö, ö, osztályok, grémiumok között ö, lefolytattuk ezeket a konzultációkat. Nagyon könnyű eltévedni mindezeknek az adatoknak az útvesztőjében, és másokra áthárítani ezeket a felelősségeket. A kérdés csak az, hogy ö, hogy a, ezek az országok megfelelnek-e a kritériumoknak, vagy sem. Tehát Líbia például bekerüljön a listánkra, vagy sem. És a bizottság erről úgy gondolkodik, és Fjellner úrnak szeretném megköszönni, hogy a saját halastavamról beszélt, hogy tulajdonképpen ez a halastó statikus. Sőt, sőt, szivárog is. Ugyanis a liberalizáció folytatódik, és éppen ezért az a lényeg, hogy van a kedvezményezett országok és kedvezményezési lehetőségek, az azt jelenti, hogy végeredményben az Egyesült Államokat épp úgy lehetne kezelni, mint Burkina Fázót. De ha léteznek ezek a preferenciák, akkor ezeket ki lehet használni. És ez azt jelenti, hogy a gazdagabb fejlődő országoktól elfordulva inkább a szegényebb fejlődő országok felé fordulunk tehát a kis halak felé. Tehát mi történik a legkevésbé fejlett országokkal, tehát mennyiben tudják ezt a plusz oxigént kihasználni, és ez is benne van a kérdésfelelet részbe, a most említett okmányba. És ha úgy gondolják, hogy nem válaszoltunk előképpen, akkor további adatokkal szolgálhatunk. Vannak még folyamatban lévő tanulmányok. Ami a nyersanyagokat illeti, tudtam, hogy ezt említeni fogják, a meghallgatás során is ö, napirendre került, de tekintve, hogy ezzel kapcsolatban már létezik egy ö, ö, politikánk, természetesen ez talán nem igazán igazságos eljárás, ami az azt jelenti, hogy jogi szempontból itt mi sem vált. Köszönöm szépen. A dokumentumot közreadtuk a tagjainknak. Fjellner urat kérem meg, hogy zárja le ezt a pontot. Elnök úr, köszönöm szépen. Hát először is Schulz úr elmondta, hogy egyetért velem bizonyos dolgokba, ettől ideges lettem, de most már átgondoltam, igen, most már nyugodtabb vagyok. Taylor úr is, és mások is kitért a, a, arra, hogy mennyire, mennyire elfogadható ez a bizonyos 4000 dolláros meghatározás. Vannak, akik egyfajta tompa tárgynak érzékelik ezt, ilyen blunt instrumentnek. Én csak azért használom, mert szerintem ez egy egyértelmű fogalom meghatározás, és ez fontos dolog. Amikor ilyen dolgokkal dolgozunk, ne feledjük el, hogy vannak mások, vagy lehetnek mások, akik átdefiniálják a mi fogalom meghatározásainkat. Hogy a Világbank tulajdonképpen partnerünk, lehetséges, hogy egy és ugyanazon időpillanatban két vagy három dolgot is mért, mérnünk kell. Elnök úr, az a célunk, és nem lehet más célunk, csak az, hogy egyértelmű legyen a rendszer. Bizonyos országokat meg kell céloznunk. A WTO-ban vannak kivételek de ha ilyet használunk, akkor ez legyen teljesen tiszta és egyértelmű. E, igen, e, egyetértek az elnökkel abban is, e, hogy a kivétel az nem lehet egy ilyen tághatárok között mozgó valami, hogyha e, megnézzék ezt a mostani tervezetet, azt hiszem ez nem lehet egy ilyen, egy ilyen tágított vagy széles körben értelmezhető dolognak tekintik. Az importőröknek és a fogyasztóknak is vannak érdekei, de hát az európai gyártóknak, termelőknek is vannak alapvető érdekei. Szeretnénk e mindkét említett dolog felett állni, hogyha vagy egyik, vagy másik irányba ellépünk, akkor a lényeget eh, tévesztjük szem elől. Tehát eh, személy szerint eh, én nem akarok semmit tanulni az USA-tól e tekintetben. Jártam Hongkongban, emlékszem még a vitákra, a minden csak fegyvert ne címszó alatt, ugye globalizálni akarták ezt a gondolatot, ők az USA-ban ugye mindent összekevertek, mert hiszen az ő számukra a fejlesztés nem volt egy kiemelt cél. A preferenciák értéke, ezt is meg kell vizsgálnunk. Értem a bizottságnak a gondolatát, ugye vannak az említett országok között olyanok, akiknek van szabadkereskedelmi megállapodások jó sokat dolgoztam indiai relációban, ott is az volt a legfontosabb, hogy nézzük meg, milyen okok vannak, ami alapján mozgunk. Hogyha, hogyha a termeléshez kötjük a preferenciákat, akkor a fejlesztés koncepcióját eladjuk. Az új tér, avagy oxigén amit így létrehozunk. Olyasmi, amelyet fel tudnak használni a fejlődő országok. Hiszen ez lehet, és ennek kell a fő célkitűzésnek lenni. Én úgy gondolom, hogy a kapott számadatokat alaposabb, alaposabban meg kell vizsgálnunk. Az a lényeg, hogy a fejlődő országok több preferenciát kapjanak. Elnök, igen, úgy gondolom egyetértenek velem abban, hogy ez egy nagyon jó példa volt a kreatív vitának. Tovább lépünk a napirendben. Hetes napirendi pont a pán-euró-mediterrán preferenciális eredetre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos regionális egyezmény. Emlékeztetésképpen mondom, hogy ennek az egyezménynek a célja az, hogy egy, eh, egyszerűsítse eh, a 60 meglevő különféle bilaterális szerződést, amely a szerződés, az eredetre vonatkozik. Mari Eleni Kópa eh, az, aki az előadó helyett most felvezeti a témát. Megadom a szót. Sajnálom, Emilio elnézést kér, hogy nem tudott itt lenni, egy feljegyzést hagyott hátra. A barcelonai folyamat jegyében ez a dosszié a szabadkereskedelmet van hivatva egyszerűsíteni és előmozdítani a földközi tenger térségében. Ez a megállapodás egyszerűsíti az eredetek megjelenését, eredet megjelölését. Számos bilaterális egyezmény született e témában, azonban egy új megállapodásra van szükség. Ez az ügyirat a vártnál később jutott el az Európai Parlamenthez, azért, mert elhúzottak a viták Koszovó jogi státuszával kapcsolatban. Az arab tavasz az EU számára nagy kihívás, déli szomszédaink konkrét válaszokra várnak tőlünk. Ők a szabadság és a demokrácia irányába tartanak. Ezen szellemben e, kell kezelnünk ezt az ügyiratot. Vannak azonban olyan aspektusok, ahol sok Pontos tisztázásra van szükség. Vannak eh, hivatkozások, eh, amelyek eh, arra vonatkoznak, hogy szabálysértések történnek a termelésben, illetve a eredet megjelölésben, például az izraeli termékek esetében mindenképpen a kérdéseket fogok intézni a parlament jogi szolgálatához. Mindenképpen oda fogok figyelni arra, hogy Izrael ne szegje meg a vonatkozó szabályokat. Hogyha ezt sikerül megakadályozni, ennek legalább 50 ország fogja a javát látni. Az illegális településekről származó termékek ne befolyásolják károsan a meglevő rezsimet. Elnök, megnyitom az eszmecserét, van-e felszólaló, új, új tagunk, elnézést el, elfelejtettem a nevét, igen, Pruszt úr. Igen, elnök úr, kedves kollégák, Szejfi asszony sajnos nem lehet itt velünk, újabb felelősségi körének kell, hogy eleget tegyen, és megkért engem, hogy helyettesítsem itt a vita során. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezeket a magyarázatokat, és gondolom, hogy minnyáján egyetértünk abban, hogy ennek a megállapodásnak hamarosan életbe kell lépnie, mert valóban haladást képvisel, nem csak hogy szükséges, hanem elengedhetetlenül szükséges ugyanis egy körülbelül 60 megállapodásról és protokollról van itt szó, és közös megállapodásról, matrixokról, és arról is kell dönteni, hogy melyik, melyik megállapodás melyik partnerországra vonatkozik, ami rendkívül bonyolultá teszi még a legmotiváltabb vállalkozónak is a szerepét. És ha módosítunk bármilyen intézkedést, akkor természetesen egy jó csomó más protokollra fog kihatni. Tehát ez a lánc reakció tulajdonképpen jogi bizonytalanságot idéz elő, és éppen ezért jó, jó lenne, hogyha ennek véget vennék, Le kellene egyszerűsíteni a szabályokat, ezzel beindíthatnánk nagyobb lendülettel a kereskedelmet, megerősíthetnénk a dél-dél kereskedelmi kapcsolatait márciusban szó volt már erről a tanácsban, azután a bizottság is átvett, és arról volt szó, hogy a szomszédság politika ilyen értelemben hogyan alakuljon, és örömmel látom, hogy a lengyel elnökség ezt is az zászlajára tűzi az elnök, a soros elnöksége során. Tehát ez egy világos jelzés és üzenet a déli szomszédaink számára, Ugyanakkor ez egy nagyon fontos lépés, de ez még csak egy bizonyos stádium. Sürgősen életbe kell léptetni ezt a megállapodást, de ugyanakkor a szabályoknak végeredményben prioritásként kell szerepelniük, és ugyanakkor úgynevezett technikai támogatást is kell nekik nyújtani. Adminisztratív szempontból és annál is inkább, mert a, a felke, demokratikus felkelések ugyancsak megrázták és összezillálták, úgymond, ezt az egész rendszert, és éppen ezért az európai szomszédsági politika nagyobb fontosságot nyer. Köszönjük szépen. Now let's listen. Van további hozzászóló? Nincs, akkor a bizottság hozzászólása következik. Sofia Munoz asszony következik. Hol van a szó? Te fájsz, is Megadom a szót. Tulajdonképpen átadom a szakértőnek, Pierre Lerieux-nek. ő fog válaszolni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Merci, Monsieur le Président. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, Sofia Gondolom, hogy a hozzászólások, amiket hallottunk, tökéletesen meghatározzák ennek a megállapodásnak az ambícióját. Elsősorban az a célkitűzésünk, hogy olyan eszközre tegyünk szert, amelynek a segítségével a szabályokat felül tudjuk vizsgálni a pán-euró-mediterrán területen. Ezeket mostanáig alkalmazták, de most már rugalmasabbá és modernebbé kellene őket tenni. Ez tulajdonképpen egy technikai jellegű stádium, és, e, és szükséges eszköz, és valóban nagy fejtörést okoz, ezt a kifejezést használta az előző hozzászóló és éppen ezért kellene egyszerre leegyszerűsíteni ezt a töménytelen protokollt, és egy, egy szabályba kellene ezeket önteni, hogy áttekinthetőbbek legyenek. Ez egy nagyon jó ötlet, a célkitűzés világos, és ugyanakkor ez a legelső ambíciónk, a megállapodás szempontjából, és a célkitűzés végeredményben az, hogy ezeket a szabályokat modernizálni tudjuk, napra felfrissítjük. Köszönöm, akkor vissza az előadóhoz. <clears throat> Úgy látom, hogy tág egyetértés alakult ki, figyelembe véve a jogi szolgálatnak a véleményét is kollégánk kikérte a jogi szolgálat véleményét, úgy gondolom, hogy néhány napon belül ez a vélemény meg is fog születni. Elnök, úgy látom politikai nézeteltérés nincs, jogi gondok lehetnek. A 22, szeptember 22-i tervezet alapján további módosítások benyújtására van lehetőség. Most ezzel tovább lépünk, 8-as pont mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelme az EU és Palesztina között. Kereskedelmi preferenciákról szól ez az anyag. A palesztin mezőgazdasági, illetve halászati termékek kereskedelmi preferenciájáról beszélünk, hogy segítsünk Palesztina gazdaságán. Ez is egy második olvasata a témának. Maria Eleni Koppa, az előadó mondja, megadom a szót. Köszönöm szépen.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 a feldolgozott mezőgazdasági termékek, halászat, illetve hal termékekről van szó. Az új rendelkezések azonban nem terjednek ki a gyümölcsökre és a zöldségekre. A jelen rendszer továbbra is ezekre érvényben marad. Az időhorizont 10 évre terjednek ki, 5 év múlva felülvizsgálandó voltak korábbi tárgyalások a barcelonai eljárás alapján. Ezeknek a témája a mezőgazdaság volt. 2005-ben a, megszületett egy témával kapcsolatos megállapodás is. Itt arról beszéltek, hogy 2010-ben liberalizálják a kereskedelmet bizonyos érzékeny termékek kivételével. Eh, az Európai Unió eltörölte a vámokat, a, a palesztin területekről érkező javak vonatkozásában. Ez tehát valóban, valóban arról van szó, hogy eh, ezek a tranzakciók 6,1 millió eurót képviselnek, és összesen 6 eh, millió a, az importokat illetőleg a palesztin hatóság szempontjából. Az első év során 32,6-es volt a növekedés import szempontjából, az OLP szempontjából, és kedves kollégák, a régió jövője a gazdasági fejlődéstől függ, és a kereskedelem ennek a legjobb eszköze, aminek a segítségével elő lehet segíteni a stabilitást, a politikai stabilitást, és csökkenteni a szegénységet. A, Ugyanakkor a népesség legnagyobb része igen nagy szegénységben él, ezt mindenki tudja, és jelen pillanatban az EU a legnagyobb támogató ilyen szempontból, és a legfontosabb kereskedelmi partner Izrael szempontjából és éppen ezért nyomást gyakorolhat olyan értelemben, hogy a két fél eh, részt vegyen bizonyos tárgyalásokba, hogy megtalálják a, a békés eh, megoldást. És ez a megállapodás annál is inkább fontos, eh, mert a palesztin lakosság szempontjából ez rendkívül jelentés, és a lehető leggyorsabban meg kell vezetni. Köszönöm szépen. Okay. Köszönjük. A ajánlott tervezet eh, ott van az anyagokban. Nem tudom, van-e valakinek eh, észrevétele, vagy el tudják-e fogadni eh, ennek ezt a megállapodást. Július 15-e lesz a módosítók benyújtásának határideje. Lucia Enrik kér szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm a raportőrnek, Maria Eléni Koppának, hogy elkészítette ezt a állásfoglalás tervezetet. Köszönjük, hogy elmondta, hogy mi a megállapodás lényege. A csoportunk egyetért ezzel a megállapodással, Végül is arról van szó, hogy segítsünk a palesztin eh, gazdaságon minden lehetséges módon. Eh, ennek egyik módja az, hogy eh, eltávolítjuk a, a tarifákat a palesztinak Európába irányuló exportjánál. De úgy gondolom, hogy sok esetben ez nem a realitás talaján van. Azt mondják, hogy az izraeli települések okai a palesztinok súlyos szegénységének. Tehát nem hiszem, hogy a településeket kell tekinteni minden gonosz forrásának. Csak azt szeretném megemlíteni, hogy több mint 30 ezer palesztin dolgozik a, a Cisjordániában, a mezőgazdaság és az ipar területén, tehát Izraelben. És további tízezernyi ember van, akik ezeken a, ezeknek az embereknek a jövedelmén függnek. Még egy másik, még egy másik dolog. Itt a magyarázatból idézek nincs megkülönböztetve a palesztin eh, felhatóságból, illetve az Izraelből származó termék. Ez sem igaz. Tudják, hogy az EU és Izrael 2004-ben aláírt egy megállapodást, amely egyértelműen rögzítette, eh, hogy az Izraelből származó eh, termékek vám okmányai egyértelműen feltüntetik a származás helyét az 1967-ben izraeli fennhatóság alá került területek nem részesülhetnek preferenciális elbánásban. Mhm. E, Európában a vámosok e, megvizsgálják az ilyen ároknak a származási helyét, és e, nem adnak, nem adnak preferenciákat azoknak a termékeknek, amelyek Cisjordániából származnak. <clears throat> Még egyszer szeretném elmondani, hogy teljes mértékben elfogadhatlanak tartom, hogy a palesztin, palesztínia, palesztina kereskedelmi preferenciáról beszélünk, mi imár második alkalommal. Június 21-én nem kaptam lehetőséget arra, hogy válaszoljak bizonyos kollégák által felvetett észrevételekre. Két dologról van szó, preferenciák Palesztíniának és az AK megállapodás. Egyértelmű, hogy vannak politikai csoportok, amelyek átpolitizálnak egy bizonyos témát, a másik témánál pedig a technikai kérdéseket helyezik előtérbe. Olyan egyezményre van szükség, amely mindkét fél számára előnyös, nem szabad diszkriminálni. Nem szabad Hm. Tehát nem csupán arról van szó, hogy Palesztina és Izrael élvez előnyöket, hanem el, ugyanez kell az Európai Unió számára is. Még egyszer arra ösztönzöm őt, elnök úr és más kollégákat is, hogy ne erőltessék a palesztin megállapodás folytatását. Igazából nem az a szándékunk, hogy sietve elfogadjuk a palesztin preferenciákat, és Izraelt ugyanakkor hátrányos helyzetbe hozzuk. Tisztességesen kell eljárnunk, mindkét oldalt tisztességesen meg kell hallgatnunk a józan ész jegyében. Köszönöm szépen. What is this? Please refrain from any applause. Kérem tartózkodjanak a tapstól. Amennyiben ö, ö, valakit valamilyen oldalra áll, az nem én vagyok. Én nem ö, mondok igent erre. A két, ö, ö, két dosszié között nincs alapvető különbség, alapvető kapcsolat. Ö, nem akarok elfogultságot egyik ügyirattal kapcsolatban sem. Az ön e javaslata nagyon sajnálatos precedens lenne. Ezt a két dossziét nem lehet összekapcsolni, hogyha csak felületes a kapocs közöttük. Lehet egy politikai kapocs, de nem lényegé a kapcsolat. Tehát akik azt kérik, hogy összekapcsoljuk ezt a két dossziét, azok nem találkoznak az én jóváhagyásommal. Martis, sir. Paul Martis. Paul Murphy, Paul Murphy, Paul Thank you. Uh, thanks to the... Köszönöm és köszönöm az előadóért, előadónak a jelentésért és a magyarázatért. Először is elmondom, hogy ellenkezem, ne kapcsolják össze ezt a két ügyiratot, egyetértek az elnökkel, egyébként üdvözlöm a megalapodást, mert hiszen ez bizonyos korlátozott segítséget nyújt a palesztin gazdaság számára. Ezt a legutóbbi alkalommal is megbeszéltük. Ugye hangsúlyoznom kell, hogy ez a segítségnyújtás tulajdonképpen valóban korlátozott, hiszen a gázai övezet teljes blokád alatt áll. Úgy gondolom, hogy a nyilatkozat korrekt, amikor azt mondja, hogy a palesztin területek helyzete rendkívül súlyos. Ez főleg annak tudható be, hogy az izraeli blokád életben van. A blokkáddal kapcsolatban el kell mondanunk, hogy a gázai lakosság 66 eh, százalékának az a mindennapi élelme eh, bizonytalan. <clears throat> Eh, igazából a gyermekek túlnyomó többsége vérszegénységben szenved, nagyon sokan külföldi segítségre szorulnak, és egészségügyi helyzetük is egyre súlyosabb az izraeli állam humanitárius katasztrófát idézett elő, főleg Gáza területén, és tönkretette a palesztin eh, gazdaságot, főleg gázai területeken. Sajnos az is egyértelmű, eh, eh, sajnálatos, hogy Izrael részéről tovább folytatják ezt a politikát, és az utóbbi eh, hetekben láttuk, hogy Izrael messzire hajlandó elmenni annak érdekében, hogy ezt a blokádot fenntartsa. Eh, a legutóbbi eh, flotta, vagy felszabadító flotta kísérletet provokációnak minősítettek. Úgy tűnik, hogy a legutolsó két hajónál, az egyiken én magam is rajta voltam, szabotás történt, és a jelek Izrael irányába mutatnak. Ez úgy tűnik, hogy összhangban van az izraeli politikával, bizonyos izraeli miniszterek eh, megpróbálják másokra áthárítani a felelősséget, és a görög paszak kormány segítségével tulajdonképpen kiterjesztették a blokádot görög felső vizekre is. A görög kormány gyakorlatilag kollaboráns volt a blokád kiterjesztésében. Végezetül még egyszer elmondom, üdvözlöm ezt a megállapodást, hogyha a palesztin javak nem tudják elérni Európa partjait, akkor ez az egész megállapodás nem sokat ér. E, a felelősség az Európai Unión van, e, tisztességes módon kell e, eljárnia, nyomás alá kell helyezni Palesztinát, hogy hagyják abba a blokádot. Elnök Leo Gaspari kért szót. Kedves kollégák, azt gondolom, hogy egy formális vita arról, hogy a két egyezményt összefoglalja vagy sem, ennek nem sok értelme van. Ami viszont tény, az tény, a két dosszié az nagyon is átpolitizált dosszié, hiszen olyan területekre vonatkoznak, amelyek nem ma kezdtek el foglalkoztatni minket, hanem meg éven, évek óta a politika izzó pontjában állnak, fókuszában állnak, nem csak itt Európában, hanem az egész világon évek óta, évtizedek óta nem találunk megoldást bizonyos problémákra. Az én kérdésem az lenne, ugye mindig arról beszélünk, hogy a kereskedelmi politika hozzájárulhat más politikai területeknek a támogatásához. Én úgy gondolom, hogy mindkét esetben, tehát kifejezetten mindkét esetben, teljesen mindegy, együtt vagy külön kezeljük őket, de mind a két esetben a említett preferenciákat arra tudjuk alkalmazni, hogy politikai téren is nyomást fejtsünk ki. Azt gondolom, hogy végig kellene gondolnunk, hogy a nyári szünet után az egész gazdasági eh, kapcsolatok komplexumával kapcsolatban, ami eh, ugye Izraelt érinti egyrésztről, másrészt a palesztin területeket, ezekkel foglalkozunk, és a eh, külügyi bizottsági kollégáinkkal együtt megbeszéljük egy órában, másfél órában, adott esetben egy közös bizottságülés keretében, hogy hogyan tudjuk ezt a kérdést a maga komplexitásában kezelni. Tehát a illetékes külügyi szakbizottságból is kellene a kollégákat meg, ide hívni, és megnézni velük, hogy hogyan lehetne a kereskedelmi politika útján politikai nyomást gyakorolni, és akkor talán két parlamenti delegáció nevezetesen a, a, a palesztin joghatósághoz küld a delegációnk, és az izraeli delegáció bevonásával is adott esetben hozzájárulhatunk ahhoz, hogy itt megfelelő megoldást találjunk. Tehát én nagyon hálás lennék, hogyha elnök úr ennek lehetőségéről elgondolkozna, és a koordinátor ülésén ennek lehetőségéről mit cserélhetnénk. Okay. Uh, you are free, of course, to raise any problem, any question in the van-e még valami kérdés ezzel kapcsolatban? Minden esetre semmi okot nem látok arra, hogy megváltoztassuk a, a, az eljárásunkat ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban. Cristiano Scardini, kétszót. szót. Elnök úr, teljesen igaza van, amikor is azt állítja, hogy az eljárást tiszteletbe kell tartani, és folytatni kell. Ugyanakkor viszont nem szabad elfeledkezni arról, hogy a nemzetközi kereskedelem valójában a külpolitika egyik érve tulajdonképpen, és mint ahogy ezt hallottuk is az előbb, bizonyos politikai kérdéseket meg kellene oldani először is, és pedig úgy, hogy ezt a két gazdasági ügyet egyszerre kezelnénk, ugyanis a Kaspari úr megjegyzése végeredményben oda kellene, hogy hasson, hogy végeredményben a koordinátorok ülésén majd ö, újra felülvizsgáljuk ezeket a kérdéseket, és a különböző politikai frakciókat is bevonjuk ebbe a vitába, ugyanis ezt a két témát kellene egyszerre tárgyalni, ugyanis gazdasági megoldás segítségével talán egy politikai kérdés is meg lehetne oldani, és viszont ugyanak és egy ilyen nehéz helyzetben, mint a mostani, amikor is drámai események történnek a világ különböző részeiben, meg kellene oldani ezt a problémát, és tudjuk, hogy kevesebb, mint egy dollárból kell megélniük a gázaiaknak, és nagyon sok más terület is van a világban, ahol ugyanez a helyzet. Tehát nem szabad, hogy kizárólag egyesekkel foglalkozzunk, és elfeledkezzünk a többiekről, a többi szegényekről. És elnök úr, hogyha már eleve meghatároznánk a, a kritériumokat, hogy ezeket a megállapodásokat valóban kitárgyaljuk és életbe léptessük a különböző országokkal, akkor ezeknek a paramétereknek a segítségével nem kellene újra és újra beindítani az olyan fajta vitákat, amelyek kizárólag csak arra szolgálnak, hogy hangot adjanak különböző politikai nézeteknek, de nem adják meg a problémát. Thank you very much, uh, Chair. I see that there is no Dutch translation, so I will try to speak clearly in the English. Köszönöm szépen, megpróbálok angolul hozzászólni, és pedig nagyon röviden. Semmi kifogásom nincs a javaslat ellen, és mióta parlamenti képviselő vagyok, sokat tárgyaltam palesztinai üzletemberekkel, és nagyon közelről követem a közelkeleti irodalmat mindkét fél szempontjából, és hihetetlen, hogy ilyesmiket hallok itt a parlamentben. Én bármikor nagyon szívesen behozom ezeket az érveket, amelyben szükséges. Adekiné asszony megjegyzésével teljességében egyetértek, és Gondolom, hogy vannak itt szakértők még ebben a teremben, Jacques Lalieu úr például azt mondta nekem, hogy a származási szabályok alkalmazása izraeli szempontból létezik, de szeretném tudni, hogy valójában ki mond itt igazat, és az az érzésem, hogy senki se igazán objektív ebben a vitában. És tudnék, a, a béke folyamatokat kell végeredményben figyelemet ad, venni, és nem mehetek vissza Hollandiába, és nem bízhatom továbbá itt a parlament. Could you be as brief as possible? John Clark, esetleg a lehető legrövidebben. Igen, valóban három vagy négy rövid észrevételem volna az elhangzott észrevételek kapcsán először is. A bizottság egyértelműen osztja az előadó álláspontját. A, a megállapodás célja, hogy Palesztinával megnyithassuk a kereskedelmi kapcsolatokat, és segíthessünk egy nagyon szegény szomszédon. Tehát a céljaink azonosak. Egy pontosítás. Ez a megállapodás gyakorlatilag minden termékre vonatkozik. A egy kis kivétel E, az az úgynevezett e, vállalkozási célra készülő e, gyümölcsi zöldség, még valami, meg akarnék meg, meg egy, megerősíteném azt, amit Andrea Kína asszony mondott. A jogosultság a preferenciális bánásmód kapcsán ezt mi nem ismerjük el, kollégám is ezt meg tudja erősíteni. 2005 óta Izraellel van egy megállapodásunk, az kimondja, hogy az izraeli exporton fel kell tüntetni a postai irányító számot, illetve a származási helynek az egyéb jelzéseit. Hogyha ezek hiányoznak, e, vagy ha a jelzés arra utal, hogy valamelyik településről érkezik a termék, akkor ezt nem engedjük be, nem, nem alkalmazzuk rá a preferenciális elbánást. E, a felméréseink alapján ez a rendszer megfelelően működik. Következő észrevételem. E, ez a megállapodás nem egy csoda gyógyszer, e, lehet, hogy dolgozik, tágabb értelemben segítheti a kereskedelmet a határokon keresztül. A bizottság tud ebben segíteni. Az Euromediterrán térségben is hasonló dolgok történnek. A szándékunk, hogy Palesztinát segítsünk a, kereskedelem, segítsük a kereskedelemben. Utoljára, de nem utolsó sorban, elnök úr osztjuk a nézetét. Ezt a megalapodást a saját értékei alapján kell elbírálnunk, minél előbb fogadjuk el, annál előbb tudunk némi juttatást adni a palesztin népnek. Elnök. Teller úr kért szót? Igen. Igen, bocsánat, már korábban jelentkeztem. Örömmel hallottam, hogy a bizottság elkötelezte magát, amellett, hogy a palesztinokat segíteni kell. Ennek a parlamentnek a dolga egyrészt az, hogy tartsa tiszteletbe a törvényt, másrészt pedig ugye gondoskodni kell arról, hogy a meglevő rendelkezéseink hatékonyan működnek. Tehát korábbi rendelkezések úgy kimondták, hogy az, EU, az izraeli településekről származó termékek nem fognak belépni az Unióba. Nagyon örülök neki, hogy Maria Eleni Koppa kitért ennek a megalapodásnak az indoklására a magyarázó részben. Tehát a Palesztinában termelt javakat el lehet különíteni más javaktól, és Kaspari úr gondolatá, gondolatát is támogatom, hogy az AFET-tel szorosan dolgozunk együtt. Köszönöm akkor az előadónak adom meg a szót. Hát megtámadták egy kicsit az indoklását. Igen, reagálok, elnök úr. Először is köszönöm szépen az észrevételeket. Kérem, fogja rövidre. Andrik Jene, igen, kolléganő, politikai testület vagyunk, minden, amit teszünk, politikai, tehát politikusok vagyunk. Hogyha politizálunk valamilyen témát, hát ki kell mondanunk, hogy itt gyakorlatilag minden egyes téma át van politizálva. Második dolog. Az izraeli települések minden nemzetközi mérce szerint illegálisak és ezek nagy szenvedést okoznak a palesztinoknak. A harmadik észrevétel a, telep, a településeken folytatott termelés. E, az európai állampolgárok tudni akarják, hogy az átlag fogyasztott javak honnan jönnek. E, a, a termékeken nagyon bonyolult kódrendszer van. Szeretnénk egy, egy egyértelmű rendszert, ahol elkerülhető az a helyzet, hogy eh, a településeken termesztett eh, javakat palesztin termékként értékesítsék. Utolsó észrevételem, eh, nem akarok semmit mondani annak megállapodással kapcsolatban. Itt nincs kapcsolat, de hát mindenki nyitott, az elnök is nyitott, hogy ez már a holnapi napi rendkérdése lesz, mondja az elnök. Nem akarom megismételni azt, amit a téma első vitáján elmondtam. Ez a mostani megállapodás ne legyen a túlsza semmi más megállapodás kapcsán. Nem akarom megváltoztatni az indoklásomat. A módosításoknak van egy benyújtási határideje, amennyiben élni óhajt ezzel, változtatni akar, akkor használja ki a lehetőséget, de én a magam részéről kitartok amellett, amiben hiszek. Egyébként én magam a PASZOK tagja vagyok, ezért reagálnom kell az elhangzottakra. A, a görög kormány valóban tájékoztatást kapott arról, hogy a flottilla provokációt hajtottak végre. Papandreou támogatást ajánlott fel a hajók számára, hogy görög kísérettel jutassák el a támogatást. Azonban ez a kis flotilla nem fogadta el a felajánlott támogatást. Ez minden, amit válaszolhatok. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, az ilyen indoklások nem bocsáthatók szavazásra. Ez a raportőr felelőssége, az a lényeg, hogy az ilyen indoklás legyen következetesen összhangban az anyagokkal. Július 15-a módosítók leadásának határideje, a szavazás július 30-án. 9-es rendi pont, EU üzbegisztáni megállapodás, bilaterális textilkereskedelem. Csor Szabin Kutas a, az előadója. Kérem a figyelmüket. Ah, item 9 was postponed. So... Akkor ezt a témát áttettük holnap délutánra, tízes. A parlament álláspontja a 2012-es költségvetés tervezettel kapcsolatban Péter Stasnyi eh, a raportőr, ez egy véleménytervezetnek a megbeszélése. Átadom az előadónak a szót, és a beszélgetőket arra kérem, hogy szíveskedjenek elhagyni a termet, minél csendesebben és minél gyorsabban. Péter Stasnyi. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy kifutunk az időből, úgyhogy nagyon gyorsan szeretném elintézni ezt a részt. A, a Koreper és a tanács tulajdonképpen a, lecsökkentette a költségvetésünket igen jelentős módon méghozzá. Tehát 2,9 százalék lesz a növekedés, ami nem éri el az inflációt. Az infláció 3,2 lenne, tehát tulajdonképpen ez minden tényezőre vonatkozik, a költségvetésen belül 1-2-3-ra vonatkozik, és elsősorban a negyedik pontra szeretnék koncentrálni, az EU, mint globális partner, ahol is egy kétszázalékos növekedés van, jóval az infláció szintje alatt, a 2011-es költségvetés előtt 204 milliós csökkentésről van itt szó, ez mindenütt jelentkezik a költségvetésen belül, és ami a fizetéseket illeti, a, a tanács megint csak 300 millióval akarja ezt csökkenteni, megint csak különböző adatokra vonatkozik, és ugyanakkor a sürgősségi tartalékra is három fontos projektet készítik elé, jelen pillanatban az egyik Indiában több helyen, a másik Beijingben, a harmadik pedig Tájföldön, és a, a koordináció ilyen szempontból arra vonatkozik, hogy nemzetközivé tegyük ezeket a lépéseket, és ugyanakkor ez hatékonyabbá is válik, és ezeket a kihívásokat kollektív tapasztalatok segítségével kell megválaszolni, tehát EU operátorok harmadik országba fognak működni, a kis és középvállalatok szükségleteinek a figyelembevételével az én javaslatomban egy ilyen kereskedelmi koordinációs testület lenne szükséges, és az ICE, ICE, I plusz eszköz segítségével lehetne finanszírozni, tehát ez már eleve létezik a költségvetésben, és éppen ezért fölösleges minden előkészítés, ugyanis ez már is létezik. A bizottságtól azt a választ kaptam, hogy ezt be lehet tervezni, ez lehetséges Ugyanakkor természetesen lehet pályáztatni a projekt értelmében, de az ICI plusz természetesen szintén lefedésre kerül ilyen módon, és éppen ezért a módosításokat be fogom majd nyújtani, és akkor a bizottság ezt a projektet beleveheti a programjába, és kiválaszthatja a megfelelő partnert, és pedig a megfelelő eljárás segítségével és ezeknek a struktúráknak a segítségével gazdasági diplomácia és terítékre kerül, és a Lisszaboni megállapodás értelmében meg kell találni a lehetőséget, hogy sikeresebben és versenyképesebben tudjunk működni üzleti szempontból harmadik országokban és éppen ezért így tudjuk megválaszolni a globalizáció kihívásait, és mindent el kell követni, hogy ezeket a kihívásokat ki változtassuk, és ilyen módon kell a a leggyorsabban növekvő, feltörekvő gazdaságokban előmozdítani, és jobb koordináció lenne szükség a már létező operátorok szempontjából, és ez mindenképpen kifizetődő lesz igen kis költség befektetés mellett. Köszönjük szépen, ez természetesen nagyon hasznos lenne, és ez az új testület természetesen hozzásegítené a tengeren túli üzletünket és operátorainkat, hogy jobban tudjanak működni a következő hozzászólónak szeretném átadni a szót, a Kiffer úrnak. A magyarázat kitűnő volt, csak amiatt aggódom most, hogy a, a 20 0201 cikk értelmében, ahol is a kereskedelmi kapcsolatokat taglalják, van egy olyan rész, ami a azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet a fejlődő országok kapacitásait megerősíteni, hogy a nemzetközi kereskedelemben részt vegyenek, különös tekintettel a, fair trade-re. És természetesen ez ránk is vonatkozik, a mi is elkötelezve érezzük magunkat, különösen a zöld zöldek frakciója, ugyanis az ilyenfajta igazságos kereskedelem hozzásegíthetné a kevéssé fejlett országokat társadalmi és gazdasági szempontból, hogy kivegyék a részüket a, ebből a fellendülésből. Köszönöm szépen. Köszönöm. Helmut Scholz. Én e, egyetértek a legutolsó e, megjegyzéssel, e, ugyanis, hogyha a konkrét költségvetési terveket nézzük, akkor látjuk, hogy egyes fejezeteket lefedi a nemzetközi kereskedelmi politika, például az AFET kérdése, a DV kérdések, és így tovább. Itt valóban betervezték már eleve ezeket a költségvetési csökkentéseket. És éppen ezért meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a tevékenységek, amik ebbe a kategóriába tartoznak, és a jelentés tevő ezekre már utalt, de még egyszer meg kellene vizsgálni azt, hogy milyen költségvetési tényezőkre vonatkoznak majd ezek a csökkentések, és hogy miért kell majd a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságra nyomást helyezni olyan értelemben, hogy eleget tegyenek a jövőbeni feladataiknak. Köszönjük szépen! Van-e még valaki, például a bizottság részéről, aki hozzá szeretne szólni nincsen, akkor visszatérünk a jelentéstevőhöz, és megkérjük, hogy válaszoljon a két kolléga megjegyzéseire. Köszönöm szépen a most elhangzott megjegyzéseket a 2012-es költségvetést illetőleg, és természetesen ugye megszorítások vannak, mint ahogy ezt elmondtam, már, és ez minden címletre, minden részre vonatkozik. Ugyanakkor egyetértek, már voltak hasonló kérdések, amikor is arról volt szó, hogy a GPS, GPS pluszt is csökkenteni kellett, de nagyon fontos, arra is gondolni, hogy hogy kiket kell megsegíteni, hogy segíteni tudjanak magukon. Tehát tudjuk, hogy nem tudjuk növelni a végtelenségig a, a rendelkezésre álló összeget, de meg kell vizsgálni pontosan, hogy hol kellene ezt felhasználni. Amennyiben módosítások segítségével ezt el tudjuk érni, akkor ezt természetesen megtesszük, mert ez megfelel az Európai Parlament filozófiájának. Időnk még maradt bőven, és örömmel várom a módosító javaslatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a napirendünkön most az szerepel, hogy szeptember 19-én fogjuk majd ezt a jelentéstervezetet megvizsgálni. Tehát ezzel a nyilvános ülés most már véget is ért, és elfelejtettem jelezni a módosításokra vonatkozó határidőt, augusztus 5-e délután 6 óra. Tehát szeretném megkérni azokat, akik jogosultak arra, hogy itt maradjanak a belsőülésre, kérem, hogy ők maradjanak itt,